sono stato autorevolmente sollecitato. Felszólítottak hivatalosan, mégpedig egy nagyon fontos kollega tette ezt, hogy azonnal kezdjük meg a munkát, és akkor én ezt meg is teszem. Napi rend elfogadása következik. A napra kész napi rendet tegnap küldtük el, amiben egy újabb pont van, Füle biztos fog ismertetést adni a szomszédsági politika revíziójáról, azzal kapcsolatos új politikáról. Tolmácsolási probléma van, mert francia szöveget hallok, de angolt is mellette ugyanabból a kabinból. Primo punto è l'approvazione dell'ordine del giorno. Első pont, tehát még egyszer ismétlem a napi rend elfogadása. És akkor azt is megismétlem, hogy tegnap elküldtük a legfrissebb változatát a napirendnek. Most már jó a... Jó. Majd utána. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. I think, I think the French translation was on. A francia tolmácsás rossz csatornájon, azt hiszem. I can show off and try to speak English, but... Megpróbáltok akkor angolul beszélni. It's good now. Is that? For the French is good. Chiedi alla cabina inglese di parlare, non so funziona. Eh, chiedo alla cabina... Megkérdezném a az angol kabintól, hogy beszéljen az angol kabin, mondjon valamit, mert talán minden rendben lesz, úgy látszik. Vissza. Napi rend az első pont. A legfrissebb változatot tegnap küldtük el. Ebben szerepel egy új napi rendi pont. Füle biztos, Stefan Fülde biztos ismerteti az Európai Szomszédság Politika felülvizsgálatát felvizsgálatára szóló közleményt, valamint az izlandi külügyminiszter ugye nem tud jelen lenni az ismert vulkánkitörés miatt, tehát az törlődik az a pont. Egyéb ezzel kapcsolatban kifogás nincs, akkor jóvá hagytuk a napirendet. Második pontunk az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása, ugye a 2011. április 12-13-as és a 2011. április 19-20-ai ülések jegyzőkönyveinek az elfogadására kerül sor. Ha ezzel sincs kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük. Harmadik napi rendi pont, én itt Albertini elnök urat helyettesítem most, ezt észrevették. Ő olaszországi fontos politikai elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni, és ezt nagyon sajnálja. Megpróbálok megfelelni Albertini elnök úr szerepének. Tájékoztatom önöket, hogy a szeptember 8-ai ülést eltöröltük, ehelyett szeptember 12-én hétfőn Strasbourgban lesz ülés, tehát a nyolcadikai helyet. Négyes napi rendi pont. Az AFET küldöttség hat tagja Üzbegisztánban volt 2011. április 27-én, majd Dan, ez a delegáció 28-29-én csatlakozott egy 8 fős közép-ázsiai delegációhoz, és itt együttesen Türkmenisztánban a látogatást. Anna Gómez képviselő vezette az AFED delegációt, tehát a mi delegációnkat Üzbegisztánban. Türkmenisztánban pedig mindkét csoportot Svoboda képviselő vezette, akit szeretettel köszöntök. Ő pedig Bartolozzi képviselőt helyettesített, aki a közép delegáció elnöke lenne. Én megadom a szót Gomes kollégának, illetve Svoboda kollégának, hogy számoljanak be a fontosabb eseményeiről ennek a látogatásnak. Talán Gomes kollégával kezdeném. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék tehát beszámolót tartani az Európai Parlament üzvegisztáni látogatásáról. Mindegyik tag fő következtetése Üzbegisztánnal kapcsolatban az volt, hogy egy olyan ország áll velünk szemben, ahol több vállalásra van szükség, nem szabad izolálni ezt az országot. Annak ellenére, hogy súlyos problémák állnak fönn a kapcsolatban, konkrétan az emberi jogok területén. Az emberi jogi helyzet még mindig nagyon nehéz uh, Üzbegisztánban. Szélesen elterjedt a gyermekmunka alkalmazása, szinte állami politikává vált ez. a témákat uh, az üzbegi vendéglátóinknak próbáltuk fölvetni, de és uh, nem zárkoztak el a vita elől, de természetesen eltér a véleményük tőlünk, sőt néhányan próbálták tagadni, hogy gyermekmunka ennyire elterjedt lenne. Például az egyik parlamenti képviselő ezt hangsúlyozta. A, vállalják a vitákat, az eszmecseréket, természetesen próbálják az EU gyengeségeit hangsúlyozni, de ez, természet, ez nem fordította meg az egyensúlyt, hiszen mi meg azt jeleztük, hogy az EU volt az első olyan intézmény, amely az EU-n belül az emberi jogi hiányosságokat első személyben föltérképezte. Ezzel kapcsolatban, az emberi jogokkal kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy a látogatás után ismertünk meg konkrét eseteket. Aidi Otalával együtt azt kértük az üzbék nagykövetől, hogy számoljanak be azokról, akiket egy listában mi felsoroltunk például börtönben fogva tartott emberekről, és a nagykövet nagyon gyorsan adott választ, nagyon gyorsan írásban megadta a választ a kérdéseinkre. Most elemzem ezeket az írásos válaszokat. Nincs túl sok információm, de a nagykövet részéről ez a hozzáállás is bizonyítja, hogy szándékukban áll vállalásokat tenni az EU-val, és ezt Üzbegisztánban tapasztaltuk. Ez egy kicsit eltér a múltbeli helyzettől, beleértve az emberi jogi kérdéseket. Természetesen nagyok még az eltérések. És még mindig emberi jogi témával kapcsolatban elmondanám, hogy az Andigen témát említettük, és hogy részletes kivizsgálásra van szükség. A hivatalos állásfoglalás szerint az ügyet lezárták. Néhány emberi jogi aktivistával és szervezettel találkoztunk. ők azt közölték velünk, hogyha Bendidzsán és egyéb konkrét eseteket mi nagyon firtatjuk, akkor lehet, hogy nem fog történni előrelépés. Továbbá azt láttuk, hogy Üzbegisztán, amely nagyon jól tudja, hogy mi közép központi szerepe van, a legnagyobb a lakosságuk száma, és jelentős kulturális történelmi hagyatékkal rendelkezik Az EU kapcsolat nagyon fontos számunkra azért is, hogy megoldjanak olyan problémákat, amelyeket csak régió szinten lehet megoldani. Konkrétan a víz kérdése, ami borzasztó, borzasztó környezeti hatásai vannak Üzbegisztára és a régióra. És természetesen az volt a benyomásunk, hogy az üzbégek valahogy szeretnék, hogy az EU segítsen számukra a más szomszédos országokkal kialakult nehézségek meg oldásában. Itt is a víz a központi kérdés. Végül a szomszédsági kapcsolatokra vonatkozóan elmondanám, hogy kritizálták azt a tényt, hogy mi a régiót egészében próbáljuk tekinteni a kapcsolatartás szempontjából. Ők inkább szeretnék, hogy az együttműködésre szánt pénzek elosztásában más megközelítést alkalmazunk. Azt javasolták, hogy például Kazaszágban támogassuk a vezetők kiválasztását, stb. A gyerekmunka az a legfontosabb téma, ahol az EU tényleg másképp tud fellépni emberi jogok témában, és egyébként pedig a mezőgazdasági reform, ami fontos, hiszen a gyapol termesztésben alkalmazzák legnagyobb számban a gyerekeket. Ott van nagyon nagy manuális munkaigény, mert arhaikusan művelik a földet. És ez a gyapotnál a legelterjedtebb. Sok más esetet is felvetettünk, konkrét tényekkel álltunk elő, aztán a tájékoztatás szabadságának az alapkérdését azért, hogy valójában gyümölcsöző legyen ami mi eszmecserénk, bármilyen témáról is legyen szó, beleérve a technikai témákat, ahol vannak érdekes együttműködési formák, például egy Tempus projekt van folyamatban, azt nagyra értékeltük mi magunk is. A civil társadalom képviselői viszont arról panaszkodtak, hogy nagyon kevés a tájékoztatás, amit kapnak erről, és nagyon kevés alkalommal van az üzbég állampolgároknak, hogy ezekben a programokban részt vegyenek. A kormány kezén keresztül mennek az ösztöndíjas pénzek. Volt egy érdekes javaslat is, ami elhangzott az emberi jogi és civil társadalmi szervezetek részéről. Nem tudtunk mindenkivel találkozni, akivel akartunk. Kommunikációs problémák miatt megtudtuk, hogy sokan nem tudtak eljönni. Nem tudom, hogy esetleg azért nem jöttek el, mert úgy gondolták, hogy veszélybe kerülnek, hogyha eljönnek a találkozóinkra. az Árosz egyezmény aláírása, ratifikációja, aminek jelentős környezeti hatása van, ez is téma volt, de a demokratikus folyamatok szempontjából is fontos. A civil társadalom képviselői javasolták ezt. Természetesen a demokratikus reformok más aspektusaival is foglalkoztunk. A civil társadalom bizonyos képviselői úgy gondolták, hogy Európában végzett munka szempontjából fontos az a szerep, amit a, az űzbé gazdasági migránsai végeznek Oroszországban, vagyis protestáns, vagy erős nyomást gyakorolnak a változások irányára. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a vállalásra van szükség, de sokkal lényegesebb, hogy az emberi jogi kérdésekkel foglalkozzunk. Most nem ilyen fajta párbeszéd folyik, most szinte üres. Konkrét esetekkel kell foglalkozni a párbeszéd során, nekünk kell ezeket fölvetni, ehhez megfelelő delegációra van szükség, nem csak az Európa házra, hanem olyan irodákra van szükség, amelyek beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek a parlament számára, és a mi általunk meghatározott emberi jogi célokat, célokon dolgoznak. És választ kell adnunk arra az elvárásra is, hogy az EU legyen aktívabb a régiós szinten, sok olyan probléma megoldása érdekében, amelyeket nem lehet a regionális együttműködés nélkül megoldani. Köszönöm. Grazie, kollega Gomez. La parola... Köszönöm, Gomez kollega. Svoboda képviselőnek adom meg a szót, tessék. I, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra tartom a delegációnak a munkáját, mindazt, amit Anna Gomes tette, az AFET szakbizottság, illetve az Al- Emberjogi Albizottság nevében. Nagyon gyümölcsöző volt a látogatás, csak a részvételhez, a válláshoz kapcsolódva. Nagyon fontos számunkra az, hogy ezettől az országtól olajat, gázt, emberi jogot, demokráciát szeretnénk, de igazából nem vagyunk ott a delegációinkkal. Lehet, hogy jó munkát végez az Európa Ház, de nem igazán látják ezt. Ezen kívül holnap bemutatja Füle úr a szomszédsági politikai eszköz áttekintését. Úgy gondolom, hogy mindkét országban, Üzbegisztánban és Türkmegisztánban is nagyon erős európai részvételre és megjelenésre van szükség. Másodszorban Üzbegasztánnal szemben az a különbség, hogy Türkmenisztánban eléggé ö, új és óvatos a nyitási folyamat, ez problém, probléma, tudjuk, hogy nincsen minden rendben, de olyan partnerekre van szükség, ahol már van párbeszéd. Ez most már megindult, reméljük, hogy sokkal több fog ebből kialakulni. A parlamenti vita nem igazán volt igazi vita, az egyik oldalról volt egy bemutató, egy előadás, a mi részünkre pedig egy vita volt. A külügyminiszter sokkal hosszabb a külügyminiszterrel eléggé hosszú volt a vita, nem igazán volt mindig kellemes az a vita, barátságos volt, de nagyon kemény volt néha. Ugyanakkor az egyes emberi jogi esetekkel is foglalkoztunk, ezekre konkrét válaszokat kaptunk, többnyire pozitív válaszokat. Egy esetben azonban kiderült, hogy az adott személy pszichiátra intézményben van. Nem szeretném az emberi jogokat eh, a politikai jogokhoz kötni, hiszen az emberi jogok kérdése, szociális gazdaság kérdés is, és ezért egyetemévé kell tenni azt, hogy az emberi jogok nem csak egyénekhez kötődnek, hanem a teljes társadalomhoz. Természetesen volt előrépés, de nem akarjuk azt mondani, hogy az egyikkel a másik helyett mind a kettőre szükség van a szociális és gazdasági fejlődésre, illetve a személyes emberi jogra is szükség van. Türkmenisztánban és Üzbegisztánban is egyfajta ellenzéki párt létrehozására törekednek, legalábbis megteremtik a lehetőséget erre. A külügyminiszter azt mondta, hogy Megvan erre a lehetőség, de senki nem akar új pártot alapítani. Nem tudom, hogyha én Türkmenisztán lennék, létrehoznék egy pártot, valószínűleg nem annyira egyszerű, mint nálunk. Minden esetre itt egy kicsit azért ösztönözni kell a fejleményeket. Hogyan reagálhatunk ez a kérdés? Ahogy Anna Gomás is elmondta Üzbegisztán esetében, és vonatkozik Türkmenisztánra is, az EU delegációra van szükség, és részvételre van szükség. Ezen kívül a napirenden van még a Nikolaj jelentés is, amit többséggel megszavaztunk a parlamentben. Úgy vélem, hogy összességében egyetértünk azzal, amit ott leírtak. A fő kérdés az az, hogy eh, nem tudtam még beszélni személyesen a jelentéskészítővel, de két kérdés van, amit össze kell kötnünk, de természetesen a többség, illetve az elnökök értekezlete dönt majd erről, hogy ez napirendre kerül-e. De még akkor is, hogyha megszületik ezzel az országgal a partnerség és együttműködési megalapodás, akkor is párbeszédre van szükség ezzel az országgal. Ez, ez volt az első alkalom, hogy ott jártunk. Volt egy korábbi öt évvel ezelőtt ti találkozó, akkor nem annyira voltak érdekeltek a mi irányunkba, most érdeklődnek. A külügyminiszternek elmondtuk, hogy szeretnénk azt, hogyha a parlamenti képviselők eljönnének hozzánk Strasbourgba. Tehát egyetemvé kell tenni, hogy egy ilyen fajta parlamenti együttműködésre van szükség, ez része a partnerségi együttműködésnek. Másodszorban egyfajta készséget már mutattak, ENSZ külön megbízottat és akarnak a kínzással kapcsolatban, tehát hajlandóak az emberi jogok területén együttműködni a nemzetközi szervezetek, ez nagyon fontos lenne. Úgy gondolom, hogy a partnerségi megállapodással kapcsolatban ki kell használnunk az elkövetkező heteket, hogy tisztázzuk a két kérdést. Az egyik ez a az erős részvétel az ENSZ keretében, az emberi jogok kapcsán, a másik kérdés pedig készség arra, hogy az Európai Parlamentek párbeszédben lépjenek, tudva, hogy ezek a parlamenti képviselők nem úgy kerültek megválasztásra, mint mi, de mégis vannak olyan tárgyaló partnerek, akik meggyorsíthatják a párbeszédet, amely remélhetőleg pár év múlva ugyanolyan erős lesz majd, mint Üzbekisztánnal, vagy még erősebb is. Úgy vélem még egyszer, hogy a mi részvételünk, kötelezettségvállalásunk nagyon fontos. Ez hozzájárulhat a gazdasági, szociális változásokhoz, és ez a mi érdekünkben is áll. Grazie. Köszönöm. A Kilnyilicen kollégának adom meg a szót. Zöldek. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék beszámolni néhány elemről, és reagálni a delegáció elnökének a beszámolójára. Ezzel a rezsimmel a vállalásaink, ahogy ezt nagyon jól tudjuk, és egyetértek én is, hogy az alapjogok, a lakosság alapjogát a hátrányára nem történhetnek ezek az együttműködések. És nem szabad bianco csekket adni egy ilyen rezsimnek. 2009-ben az Európai Unió törölte az Üzbegisztán elleni ö, szankciókat a lakosok elleni több száz halottat okozó fellépése miatt. Ez 2005-ben történtek ezek az események. És végül is Üzbegisztán úgy tesz, mintha nem is történtek volna meg ezek az események, nem lehet erről beszélni. Én nem hiszem, hogy egy ilyen esemény, ilyen drámai esemény fölött szemet hunyhatunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió úgy döntött 2009-ben, hogy a szankciókat föladjuk. Bizonyos országok esetében ez talán jogos lehetne, ugyanakkor nem volt igazi kivizsgálás a tömegmészállás esetében. Az ENSZ jelentése illetve az ENSZ képviselői nem kaptak jogot arra, hogy meglátogassák a börtönöket, hogy helyi látogatást tegyenek, a civil szervezetek, a média, a jogai korlátozottak. Szeretnék emlékeztetni az utolsó ilyen eseményre, amiről tudok, be kellett zárni a Human Rights Watch Tashkent irodáját. Más hasonló példa, hogy milyen a kapcsolatunk az ilyen rezsimmel, Kazasztán megszerezte az OECD elnökségét 2010-ben, mert az ország hatóságai reformokat ígértek. Ugyanakkor ismerjük az eredményeket, egyáltalán nem volt reform, hanem súlyosabbá vált az elnyomás az országban, a civil szabadságjogok elnyomása tekintetében és általánosságban a szabad véleménynyilvánítás és a média szabadság helyzete romlott. Úgyhogy ilyen kockázatok merülnek föl, hogyha az ilyenfajta rezsimeknek bianko cseket adunk. Fontosnak tartom azt is, hogy strumentalizálhatnak minket, fölhívném a figyelmet erre az aspektusra az volt a benyomásom, nem csak a benyomásom, hanem meg voltam győződve arról, hogy az üzbégek a mi környezetvédelmi érdeklődésünket rosszul értelmezik. Nem akarom, hogy ezen a területen kihasználjanak minket. Tudni kell, hogy nemrég egyébként büszke vagyok arra, hogy 15 helyet tartottak föl a környezetvédőknek a, az ügyben parlamentnek. meg Viszont olyan információt kaptam, hogy nincsenek környezetvédők, nincsenek zöld pártok, viszont minden régió jelölt valakit, aki a parlamentben helyet kapott, mint környezetvédő. Nagyon sokat beszélnek a környezetvédelemről, ahogy a kollégánk mondta, az víz nagyon fontos kérdés, de paradox módon Üzbegisztán abszolút ellenezte a mi régiós megközelítésünket Közép-Ázsia tekintetében. Ugyanakkor most csak és kizárólag a víz kérdésében azt kérjük, hogy régiósan kezeljük őket. Prioritást kell adni a nemzeti projekteknek véleményük szerint, de a víznél azt akarják, hogy avatkozzunk be. Nem szabad minket így kihasználni, hiszen ez egy zsarolás nagyon fontosak ezek a kérdések. Tudjuk, hogy a nagy víz felhasználó vagy vízzel kapcsolatos beruházásoknak negatív hatása van a környezetvédelemre. Ugyanakkor az intenzív gyapott kultúrák, amelyek, ami szintén az egyik oka a víz problémának, és nagyon sajnálatos a helyzet, illetve az öntözéses rendszert egyáltalán nem fejleszték. Úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem szabad megengednünk, hogy kihasználjanak minket a környezetvédelmi témák ürügyén. Végül még egy aspektus szeretnék említeni, erről nem beszéltek, ezért szeretném kiegészíteni a beszámolót, az afgán kérdés. Ne felejtjük, hogy ha az Európai Unió bizonyos tagállamok fontosnak tartják, hogy jó legyen a kapcsolat Üzbegisztánnal és Türkmenisztánnal. Ez többek között azért van így, mert így lehet hozzáférni a Afganisztánhoz. Ugye a pakisztáni déli átjáró egyre nehezebb, egyre veszélyesebb, és meg kell, hogy mondjuk, hogy az Európai Unió, illetve a, azok a tagállamok, amelyek szerepet vállalnak az afgán háborúban, és ezt egyértelműen ki is mondjuk, a nagy követ adott példát a sérült katonákra, akiket Afganisztánból repatriálnak, és Türkmenisztánon keresztül lehet őket utaztatni. Fontosak ezek a kérdések. Természetben az üzbék-afgán határon légibázis van, 12 német repülő és helikopter helikopterállomáshoz ott, ez egy igazi bázis. Nem szabad elfelejteni ezt az aspektus sem az a benyomásom, hogy sokszor elfeledkezünk a valós okokról, és néha támogatjuk a bizonyos fajta kapcsolatokat, de a, nézzünk szembe a valósággal. Afganisztánból már eleve nehéz el, eljönni, de az, ugye az emberi jogi, a nyilvánítási problémákat nem szabad elfejteni. Május elején Ellen Krák asszony, az ENSZ főtitká helyettese Afganisztánba látogatott, az emberi jogi helyzetet vizsgálta, és azt mondta, hogy Türkmenisztán belső és külső politikája konstruktív. Felmerül bennem a kérdés, hogy ugye tudjuk, hogy jelenleg az ENSZ kínzás elleni bizottsága most készít jelentést ezt hamarosan közé kell majd tenni. És tudjuk, hogy a kínzással kapcsolatos megállapítások nagyon sajnálatosak ebben az országban. Figyelembe kell ezt is vennünk. Nem adhatunk ki ellentétes üzeneteket egy olyan országnak, mint Türkmenisztán esetében, ahol abszolút elítélendő gyakorlatokat folytatnak, talán a legrosszabb módszereket alkalmazzák az egész világon és így uh, ugyanakkor mi kedvező véleményt mondjunk róluk. Nagyon bonyolult a helyzet, a lényeg, hogy világítsuk meg ezeket az aspektusokat a vita során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ott a szó. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nem tudok semmit sem hozzáfűzni ahhoz, amit Gomes asszony elmondott Üzbegisztánról. Örömmel dolgoztam vele, és Szobodagról is együtt Türkmenisztánban is. Türkmenisztán tekintetőben két aspektust engedjenek meg, néhány megjegyzés először az emberi jogi helyzetről. Ezt nagyon érdeklődve figyeltük. Provájra úr bizonyára emlékszik arra, hogy amikor, amikor télen döntöttünk erről az folyamatról, illetve meg, arról, hogy megvizsgáljuk az emberi jogi helyzetet Üzbegisztánban a partnerség együttműködési megalapodás kapcsán. Úgy gondolom, hogy a helyzet kezd javulni, de ugyanakkor én azt láttam, hogy nincsenek pozitív jelzések, ezt kell sajnos mondjam. Lehet, hogy ezzel a kivétellel, hogy úgy vélem, hogy a kormány most már rájött arra, hogy a Niazov úr korábbi szent könyvére eh, hivatkozni, az nem annyira megfelelő egy versenyképes társadalom létrehozására. Úgy tűnik, hogy ez a fajta kurikulum most már eltűnik fokozatosan, ugyanakkor anekdotaként elmondhatom, hogy amikor az orosz iskolába jártunk, ahol főként oroszok eh, eh, küldik a gyerekeiket elég magas összegért, ott volt egy olyan osztály, ahol a Ruhmanát, a Szent Könyvet tanították. Ez eléggé meglepett bennünket. De furcsa volt az, amit elmondott a parlament az emberi, emberi jogok javulásáról. Én nem igazán láttam lényegi változást. A vörös keresztény mindig nem tud szabadon működni. A politikai foglyokat továbbra is fogva tartják, utazási korlátozások vannak, nem lehet hozzáférni a független civil szervezetekhez, és az emberi jogi testületek sem működnek szabadon az országban. A kérdés az az, hogy ebben a helyzetben nem kellene-e megkérdezni a türkmenisztáni, illetve itt a brüsszeli partnereinket is, hogy nem lehetne egyfajta pozitív jelzést kapni, mielőtt még ezt a partnerség együttműködési megalapodást aláírnánk. Az egyik fő kérdés, amely nagyon fontos számunkra, az az, hogy az ENSZ külön jelentéstevőjét be kell engedni az országba, és szeretném kiemelni ennek a külön megbízottnak a szerepét, aki a kínzások felmérésével foglalkozik, mert igenis nagy kérdés a börtönökben a kínzás és más elnyomó intézkedések alkalmazása. Úgy gondolom, hogy az Eszkabátban azok a nagykövetek, akikkel találkoztunk, ők az elkövetkező hetekben azzal fognak foglalkozni, hogy megnézzék az emberi kérdéseket, és így bizonyos fajta javulást talán el lehet majd érni. Az intézményi kérdésekre rátérve, emlékeznek arra bizonyára, hogy az Európai Parlament január végén állásorolásában egy külön monitorozási mechanizmust kért. Miért? Azért, mert ez az egyik legelnyomóbb ország a világon, és nagyon sok szinten foglalkozunk ezzel az országgal. Az Európai Külügyi Szolgálat visszautasította azon kérésünket, hogy legyen egy ilyen fajta külön nyomonkövetési mechanizmus, és erről már beszéltünk az AFET kibővített elnökségülésén is. A kibővített elnökségi ülés véleménye alapján megkérdeztük a jogi szolgálatot a parlamentben, és úgy gondolják, hogy mindenfajta külön monitorozási mechanizmus megsértené az intézményi egyensúlyt. Hányszor hallottuk már azt az évek során, hogy bármi, amit az Európai Parlament kér, az megborítaná az intézményi egyensúlyt. Mindannyiukat arra kérem, hogy vegyük figyelembe azokat, a, vegyük figyelembe az előjogainkat a Lisszaboni szerződés értelmében. A 218-as cikk megfelelően elmondja a szerepünket a nem, nemzetközi kapcsolatok kapcsán és a tárgyalások kapcsán. Úgy gondolom, hogy az intézményközi megállapodás, amit az Európai Parlament megkötött a bizottsággal, az már okot ad arra nekünk, hogy sokkal több mindent követeljünk, úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálatnak is el kell végeznie a munkáját az emberi jogok megvédése kapcsán. Tehát érdeklődve hallgatnám azt meg, hogy a jogi szolgálat megvizsgálta el már ezt a kérdést, és mik a következményei. Ez egy precedens, egy teszt, ez az első alkalom, hogy az új hatáskörünk alapján ratifikáljuk a partnerség és együttműködési megállapodást. Ami nem jó jel, az az, hogy azok a benchmarkok, amiket a parlament felállított az állásfoglalásaiban Türkmenisztánnal, kapcsolatban, azokat nem teljesítik, és a külügyi szolgálat úgy véli, hogy ezt a partnerségi és együttműködési megállapodást alá kell írnunk, ratifikálnunk kell. Tehát nagyon fontos az, hogy az intézményi érdekeinket szem előtt tartsuk azért, hogy meg tudjuk védeni az emberi jogokat az egyik legelnyomottabb országban. Grazie. Prossimo. Köszönöm. Jegel kollégája a szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch ich Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani az előttem szólóknak, főként Gomes asszonynak és Szoboda úrnak. Az 1999 óta vagyok tagja a közép-ázsiai delegációnak, és ezen időszak alatt láthattam azt, hogy hogyan uh, nem jutunk előre, vagy milyen kismetébe jutunk előre. Üzbegisztán kapcsán azt tudom elmondani, hogy apránként pozitív dolgot lehet látni. Üzbegisztánban most már lehetséges az, hogy vitázni lehessen, és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága már két év óta hozzáfér a börtönökhöz, a börtönökben lévőkhöz. Üzbegisztán, Turkmenisztán megszüntette a halálbüntetést, de vannak olyan jogok, ahol még gondok vannak. Mindig az újabb generációról beszélünk, és ez nagyon fontos követelés. Azt is fontosnak tartom, és helyesnek is tartom Európai Unió szempontjából, hogy minden közép-ázsiai államnak, tehát minden közép-ázsiai államnak elmondjuk azt, hogy közösen oldják meg a kérdéseiket. Üzbegisztán esetében arra is ügyelni kell, hogy a belső víz problémáikat meg tudják oldani ez az ország, a többi ország is még mindig a régi szovjet csatornahálózattal rendelkezik. Ez problémás, mert így nagyon sok víz elvész. Ezekben az országokban még mindig olyan gazdasági struktúrák vannak, amik a Szovjetunióra emlékeztetnek. Amikor Kazasztánnal foglalkoztam, akkor láthattuk, hogy Kazasztán volt felelős az energiáért, viszont Üzbegisztán látta el az országot élelmiszerrel. Ezt így ö, ö, hajtották végre, ugyanezzel a ma is használatos vízmenedzsmenttel. a ragóni víztározó, amit a világbank is megvizsgál, amit most terveznek, és a japáni földrengés után felmerül a kérdés, hogy jó-e felhalmozni akkor a vízmennyiséget, de itt a világbanknak van az a feladat, hogy ezt megvizsgálja, és remélhetőleg majd itt válaszokat kapunk. Közös stratégiát kell kifejlesztenünk Közép-Ázsia számára, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen követeléseink lehetnek itt minden állam számára lehető legfontosabb a gazdasági fejlődés. A szociális előrelépés is fontos, és Szoboda úr elmondta azt, hogy a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság a legfontosabbak. Ezek különböző mértékben követelések ezen országokkal szemben, de ezeket kell követelni. Azt is támogatom, hogy ne legyen kivétel Türkmenisztán esetében. Igaz az, hogy ez az első partnerségi megállapodás a Lisszaboni szerződés értelmében. Korábban nem volt ilyen lehetőségünk, de meg vagyok arról győződve, hogy Üzbegisztánnál is ezt láttuk, hogy a partnerségi megállapodással jobb lehetőségünk van arra, hogy követeljünk dolgokat, és ezekre figyelmeztessünk. Egy partnerségi megállapodás nélkül nem igazán tudnánk eh, kihasználni az esélyeinket. Azok a követelések, amelyeket támasztanak, vagyis az, hogy legyen állandó kapcsolat a parlamentekkel, ez egy alapvető, parla, alapvető követelés. Nagyon fontos az, hogy a mi képviselőink elmehessenek oda, és ez is fontos, hogy a türkmenisztániak is eljöhessenek ide. Ugyanúgy, ahogy más közép-ázsiai országok esetében, legyen például az, hogy a fiatal munkatársak is eljöhessenek ide, tehát legyen állandó csere tehát a tudásunkat így exportálnánk. Egyrésztről okosan kell követelnünk, másrészt pedig támogatni ezeket az országokat, mert akkor így valamit el tudunk tényleg érni. Én német vagyok, és bevallom azt, hogy tőlem nem messze tőlem nem messze van az a hely, ahol ez a helikopter flotta származik. Nagyon fontos az, hogy, hogy itt főként a hasonlóságra koncentrálnak, pedig a különbözőségekre. L'ultimo intervento è quello della collega. Nikolaj. Nikolaj kollega következik. Uh, domnule președinte. În calitatea mea de raportor am uh, Előadóként én magam is részt vettem a türkmenisztáni látogatáson. Szoboda úr vezette ezt a delegációt. Szeretnék köszönetet mondani Szoboda úrnak, mert nagyon jól vezette a delegációt. És minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, Remélem, hogy akik először voltak a helyszínen, azoknak érdekes tapasztalatot jelentett ez. Szoboda úrnak igaza van, amikor azt mondta, hogy több pátra lenne szükség, de az emberek ezt nem akarják. Jó magam is egy volt kommunista országból érkeztem, és a Ceausescu kormány is mindig azt mondta, hogy ők szeretnék, hogy több párt legyen, csak az emberek nem akarják ezt mindenki gondoljon azt, amit akar ennek alapján. Nem szabad összekeverni a politikai rezsimet és a lakosságot. Elítélhetjük a rezsimet, a türkmén rezsimet valóban el kell ítélnünk. Öt évvel ezelőtt indult ennek a rezsimnek a történelme. Próbáltak zöld forradalmat megvalósítani, demokratikus átalakítást támogattak, de nem nagy mértékben sikerült előrelépniük. Ugyanakkor nem szabad a lakosságot elítélni, csak azért, mert ilyenfajta rezsim vezeti őket. És ezeknek az embereknek is biztosítani kell a demokrációhoz való hozzáférést. Olyan demokratikus modellt kell felmutatnunk, amit exportálni lehet. Nem hiszem, hogy sose létezne opció. Fontos, hogy az EU jelen legyen a helyszínen legyen állandó képviselete, legyen diplomáciai képviselete az Európa House vagy Europe House, Európa Háza bizonyos dolgokat el tud látni. Az ENSZ-nek is vannak konkrét tevékenységei a helyszínen, láttuk, hogy milyen ENSZ projektek vannak, és nagyon ösztönzők ezek az eredmények. De a mi jelenlétünkre is szükség van, pontosan azért, hogy a népet tudjuk támogatni. bizonyítanunk kell ennek a népnek, hogy mellettük állunk, hogyha nem hallják meg a hangunkat, esetleg nehezebben találják meg a demokratikus utat, nem várhatjuk el tőlük, hogy feleljenek meg a mi standardjainak, hogyha nem ismerik ezeket a standardokat, mert nincs információjuk erről pontosan a rezsim okán. Ez a mi tapasztalatunk. A mi tapasztalatunk, akik volt kommunista országból érkeztünk, közel áll a türkmén lakosság tapasztalatához. Gomez asszony Üzbegisztánról beszélt, ott is vannak problémák, de ott legalább van bizonyos megállapodások, és így az európai standardokat meg tudják ismerni, ezeket a standardokat kell, hogy mi támogassuk úgy gondolom, hogy a módosító indítványokon keresztül ezek segítségével fel tudjuk állítani azokat a feltételeket, amelyekkel az együttműködés lehetséges. Az Európai Külügyi Szolgálat bizonyos szabályokat kell, hogy alkalmazzon a megállapodásokban. úgy gondolom, hogy újra kell gondolnunk azt a mandátumot, amit ennek az intézménynek adtunk. Fontos a hitelesség és a kompetencia a külügyi szolgálat szintjén. A bizalmunkat meg kell, hogy kapják. Azt kérem, hogy legyünk nyitottak egy jövőbeli lehetséges jogi keret tekintetében ez az egyetlen eszköze annak, hogy hatékonyan tudjunk föllépni ezekben az országokban. A parlament legyen nyitott, legyen kész a párbeszédre. Véleményem szerint fontos ilyen esetekben is ez. Egyébként az egyik legfontosabb delegációról van szó. A delegáció folytatja majd ezt a párbeszédet, és támogatni kívánjuk azt, hogy terjedjenek az elképzeléseink a helyszínben. A türkmén is nyitottnak bizonyultak, bár a saját mondjukon mutatták be a helyzetet. Természetesen a, a mi demokratikus standardoktól nagyon messze állnak. Minden esetre a demokratikus út mentén támogatunk el őket. Ha ezt nem tesszük meg, ha külső megfigyelőként maradunk, akkor nem tudjuk a státuszkot fenntartani, és a lakosságnak nem ez a célja, és nem is a mi célunk. Úgy gondolom, hogy meg kellene beszélnünk egy sor indítványt, azért, hogy ez a folyamat hatékonyabb legyen, valamint meg kell, hogy kezdjük a jó hiszemű diplomáciai munkánkat, tudva azt is, hogy ha láthatók, hatékonyak akarunk lenni, akkor muszáj jelen lennünk a helyszínen, valamilyen modell keretei között, például a Kína esetében, a, akár azt a modellt is tudnánk exportálni, a közép-ázsia egyébként elvész az Európai Unió számára. lehet, hogy nem csak a mi hibánk lesz, de azért a mi felelősségünk is lesz. Köszönöm. Grazie, un breve inter... Köszönöm. Rövid hozzászólás Gomez kolléga részéről. Of course, I thank... Természetesen Köszönetet mondok mindenkinek, aki Özbekisztánról beszélt, de szeretnék néhány szót szólni Türkmenisztánról. Meglepett az, hogy mennyi parabola antenna van az épületek tetején, annak ellenére, hogy ezek valóban valószínűleg nem engedélyezettek. Ez azt jelenti, hogy az emberek mégiscsak érdeklődőek, információkat szereznek. Meglepett az, hogy a magas tisztviselők nagyon is félnek attól, ki hallgatja őket. Természetesen Üzbegisztánban is vannak problémák, de mégis van egyfajta jó módja annak, ahogy bánnak a dolgokkal, amit Turkmenisztánban nem sikerült még elérniük. Én úgy vélem, hogy ha aláírjuk ezt a megalapodást, az nem igazán fog változtatni. Persze szükség van a szerepvállalásunkra. Elítéltek Nikolaj kollégával, hogy kell egy ilyen szerepvállalás, igazi delegációra van szükség, EU delegációra, hogy Szoboda úr is elmondta. de nagyon fontos az, hogy figyelmeztessünk a benchmarkokra az emberi jog kapcsán. Az is meglepett, hogy Türkmenisztánban szükség van egy ilyen fajta EU delegációra, olyan emberekre, akiket el lehet számoltatni. Nem olyan emberekre van szükség, akik félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat, és emiatt nem kérdéseket. A párbeszéd, hogy most zajlik, az eléggé unalmas, és nem hatékony ezért támogatom azokat a megjegyzéseket, amiket Hannes Szoboda, Hautala kollégák tettek. Nem szabad elsietnünk ennek az megállapodásnak az aláírása. Szoboda kollega, anélkül, hogy most újraindítanánk a vitát. Rövid leszek. Köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit. Egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Türkmenisztán Nak nincs olyan szomszédos országa, amely, ahol demokrácia lenne. Az Egyesült Államokat végül is csak az érdekli, hogy Afganisztánhoz hozzáférjen Kína, nem egy olyan ország, amely igazán nagy vállalásokat tenne emberi jogok témájában, se otthon, se Türkmenisztánban. Oroszország ugyanez. Az egyetlen partner, amely tényleg valóban tehet valamit az európai jogok érdekében, Európa. Legyünk őszinték, persze legyenek feltételek, de érjük el ezt a megállapodást. Mi vagyunk az egyetlen olyan partner, amely valóban támogatna az embrió kérdését. Ezt akartam tisztázni, csak elnök, köszönöm. Kedves kollégák, 26-án csütörtökön lesz egy AFET meghallgatás a közép stratégiára 26-án csütörtökön 9-től 11-ig. Szavazás előtt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 kollégi! Kedves kollégák! Abbiamo le votazioni Akkor most elektronikus szavazás következne néhány intézkedés kapcsán. Kezdjük a, az aknák elleni fellépés terén elért haladás jelentésével Geoffrey Van Orden a jelentéstevő, és nézzük a kettes bekezdés, hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ki van mellette? Ellene? Elfogadva. 35-ös módosító. Ki van mellette? Ellene? Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene. Jóvá hagyva. Harminc módosító. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elfogadom. 41-es. Tessék. I was sitting here. Elnézést, elnök úr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es kompromisszumos módosítókkal mi lett? Rano dopo nella lista. Később érkeznek a szavazati listán. Egy későbbi időbe vettük föl őket a listára. Egy kis számfelfordulás történt. Elnök úr, el vagyok veszve, hol vagyunk? prima pagina dell'emendamento 39, abbiamo votato, passiamo al 41. Allora, siamo... Mm, Nos, megadom a Elnök úr, azok számára, akik épp beestek a terembe, elmondaná ezt, hogy hol is tartunk. Ez engem érdekelne, hiszen én vagyok a jelentéstevője ennek a jelentésnek. Siamo alla... Az első oldal, a szavazati lista első oldalán vagyunk, az aknák elleni fellépés, a többi, és a 41-es módosítónál. Mi történt a kompromisszumos módosítókkal? What? Ezekről már szavaztunk. What? Well, the voting, the voting is rather different nekünk kicsit más a szavazólistánk. Emendamento 41. 41-es módosító mellett ki van. Ellene. Tartózkodó. Elfogadva. 42-es módosító mellett. Ellene ezt eh, meg kell számolni. Tehát 42-es elektronikus szavazása következik. Zárom a szavazást. Elutasítva. 43-as mellett. Ellene. Elutasítva. 44-es mellett. Ellene. Elutasítva. 45-ös mellett ellen elutasítva. Ezt akkor elektronikusan ellenőrizzük. A 45-öst fogjuk újra szavazni elektronikusan, a kollégák kérték. Zárom a szavazást. Elutasítva ez is. Nyolcas kompromisszum mellett ellene elfogadva. 49-es módosító mellette ellene elutasítva. 50-es mellette ellene check. 50-est szavazzuk elektronikusan, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk bőven. Ha szeretne szóban a hozzászólni megteheti. A 9-es kompromisszum mellett ellen elfogadva. 10-es számú kompromisszum mellett ellene elfogadva. 55-ös módosító mellett ellene jóvá hagytuk. 56-os mellett ellene elfogadva, 57-es mellett ellene elfogadva, 58-as mellette ellene elfogadtuk. 59-es mellett ellene elfogadtuk. 60-as mellett ellene elfogadtuk. 61-es mellett ellene mert azért elektronikusan is ellenőrizzük a 61-es, tehát elektronikusan. Megnyitom, zárom a szavazást. 36 elfogadva. 62-es mellett ellene elfogadva. 63-as mellett ellene elutasítva. 64-es mellett ellene elutasítva. 65-ös mellett ellene elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette ellene elfogad. 66 mellett bocsánat, nem. 67-es 67-es mellett ellene elutasítva. 68-as nem. 70-es mellette ellene ezt nézzük meg elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. A 70-esről van szó. Zárom a szavazást. Hm. Egy, szá- egy szavazattal elutasítva. With me and had I voted, I would have voted. Volt velem a kártyám, nincs velem a kártyám, tudnék-e pluszban szavazni? A parità di voto in ogni caso viene respinto. Egyébként is elutasítjuk, hogyha egyenlő a szavazat. Kompromesso 12, chi 12-es mellett ellene. Elfogadva. 74-esre térünk át mellette. Ellene. Elfogadva. 75-ös mellette. Ellene. Elfogadva. Nos, a 75-öst ellenőrizzük újra, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk, 14-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. 80-as módosító mellett, ellene, elutasítva. 81-es mellett, ellene, elfogadva. 82-es mellett, ellene, ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást a 82-es módosítóról. Zárom a szavazást. Elutasítva. 83-as mellette. Ellene Elfogadva. 84-es mellette, ellene, elfogadva. 85-ös mellette, ellene, elutasítva. 86-os mellett, ellene, elfogadva. 87-es. Nos, vissza. 86-os módosítóról elektronikust megnyitom. Elektronikus szavazás, zárom. Egyet hozzá kell tenni a nem szavazatokat, akkor is elfogadva. 87 külön részekben az első részt mellett ellene ezt is ellenőrizzük, tehát megnyitom az elektronikus szavazást, zárom az elektronikus szavazást, egy ö, szavazattal fogadtuk el. Második rész mellett ellen elutasítva. 88-as nem, bocsánat, van egy harmadik rész is a részen kéntibe, tehát még az előzőnek a harmadik része mellett ellen elutasítva. 88 mellett ellene. Ezt ellenőrizni kéne. Elektronikus szavazást kérek a 88-asról. Épp most ellenőrzöm. Megnyitom az elektronikus szavazást, zárom ugyanazt. Hm, elutasítva. 89 mellett ellen elfogadva. 90-eset visszahívták, 91-es mellett ellene elfogadva. 92-es mellett ellene elfogadva. 93-as mellett ellene elfogadva. 11-es mellett ellene hmm, elfogadva. Kettes számú kompromisszumos mellett ellen elfogadva. Térjünk a 15-ös módosítóra mellette ellene elfogadva. 16 ne, no. Hármas kompromisszumos mellett ellene elfogadva. Négyes számú kompromisszumos mellett ellene elfogadva. 19-es mellett ellene elutasítva. 20-as nem, 22-es elnézést. A 19-re kért valaki ellenőrzést. Visszatérünk a 19-es módosítóhoz, és elektronikus szavazást tartunk, megnyitom. Ha szavaztak, zárom a szavazást. Elfogadva. Akkor most térjünk vissza a 22-es módosítóra. Mellette. Ellene. Elfogadva. 23-as mellett. Ellene. Elfogadva. 24-es mellett. Ellene. Elfogadva. 25-ös mellett. Ellene. Elutasítva. 26-os mellett ellene elfogadva. 27-es mellett ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom. 27-esről van szó. Zárom a szavazást. Eh. Elutasítva. Szavazat azonossággal elutasítva. 28-as. Mellette ellene elfogadva. Ötös kompromisszumos mellett ellene elfogadva. 31-es mellette ellene elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ugye? Elfogadva. Valaki fizet egy italt. Egyes módosító mellette. Ellene. Ez egy kicsit kétes, elektronikus ellenőrzés következik. Az egyes módosítóról van szó. Hiányzik egy szavazat. Mindenki szavazott? Mindenesetre elfogadva. A kettes számú következik. Mellette. Ellene. Kérem, emeljék fel a kezüket. Kettest ismételjük meg, emelt kézzel mellette. Ellene nagy többséggel elfogadva. Hármas mellett ellene elfogadva. Négyes mellett ellene ez is elfogadva. Az egyes számú kompromisszumos mellett ellene elfogadva. Most pedig az árószavazás következik a jelentésről, a módosított jelentésről. Ki van, ezt elektronikusan kéne. Tehát kérem elektronikusan megszavazni a módosítottat, zárom a szavazást. Egyhangú. Elfogadás. Tessék. Hát, Elnök úr, hálás vagyok azért, amiért támogatták a kollégák ezt a jelentést, de szeretném, hogyha feljegyeznék az agályomat a szavazás lezajlásával kapcsolatban. A szavazólista, amit mi kaptunk, az teljes mértékben különbözött eh, attól, ami alapján szavaztunk. Nem tudom, hogy ez hogyan történhetett, de nagyon aggályosnak tartom azt, hogy jelentés készítőként egy olyan szavazólistát kaptunk, amit nem is ismertünk fel. Minden össze-vissza volt rajta, tehát hogy nem tudom, hogy ki találta ezt ki, meg mikor találta ezt ki. Szeretném, eh, hogyha elmondaná, hogy mikor történt az átszerkesztése a szavazólistának la sua domanda la tratteremo Tu non hai avuto questo problema, e nessun sì. altro deputato. Quindi... Ho trasmesso la sua a Továbbítottam a titkárságnak az ön aggályos kérelmét, és kimerítő választ adnak, amint meg tudták állapítani, hogy hogy történt ez a dolog. Tessék? They are going to, to give you an answer anyway. Választ fog kapni. Most én nem tudok választ adni. Sajnálom. Uh, uh, uh, Elnök úr, ezt a szavazást lezárták? Mielőtt megkezdjük a következő szavazólistát, két dolgot szeretnék említeni. Egyik, hogy szeretnék a végén majd a szóbeli módosítás után hozzászólni az egyesnél. Itt van egy javasolt változtatás a szóbeli módosításhoz. És ha már szót kaptam, talán nem jogtalan a megjegyzés, de én is szeretném jelezni, hogy sajnálatosnak tartom, hogy az úgynevezett kompromisszumos módosítók 5-ből 4-nél úgy kellett szavazni, hogy szerintem igazából azok nem kompromisszumos módosítók voltak, és azok a módosítók, amelyeket ezek tartalmaztak, amelyeket elvileg átvettek igazából, nem lettek az úgynevezett kompromisszumos módosítóban tükrözve. Sajnálatosnak tartom. Nem emlékszem, hogy bármikor itt a 12 év alatt egy olyan jelentésre kellett volna szavaznunk, ahol a kompromisszum nem volt igazi kompromisszumos. May I just respond to that, Chairman? Válaszolhatok, elnök úr? Elnézést, mondja az elnök, Vigenen kollégaként előbb szólt, ő kapja meg, és aztán utána ön hozzászólhat. In, in reply to Mr. Van Orden, actually... Van Orden úrnak szeretnék válaszolni. A szavazólista mindig is így volt. Nem tudom, hogy Van Orden úrnak hogy lehet másfajta listája. Talán más jelentésnek nézte a szavazólistáját. Számunkra meglepetés, hogy ön itt protestált amiatt, hogy más a listája. Well, um, I, I look forward to an answer várom a választ a titkárságtól, hogy mikor változott meg a szavazólista, és mikor küldték ezt ki. Minden esetre mi nem azon dolgoztunk. Reagálva uh, Latfors kolléga megjegyzésére, az árnyék előadók meg fogják erősíteni, hogy több árnyék elődői találkozót tartottunk a jelentése kapcsolatban. Megvitattuk a kompromisszumos javaslatokat, Elnézést, nagyon sajnálom, rendben. Semmi. Butikófer képviselőkért szól. Kolléga Butikófer, kolléga. Eine, eine kleine... Egy kis eh, zavar mégiscsak volt, elnök úr, mert az előttem lévő szavazó listán az egyes módosítónál a jelentéskészítő javaslata az volt, hogy plusz, tehát, hogy szavazzuk meg. Viszont a jelentés készítő pedig azt mondta, hogy utasítsuk el, amikor szavaztunk. Tehát lehet, hogy mégis tisztázni kéne ezt a kis zavart. Io vi chiederei... Eh, Én azt kérdezném. Kérem, hogy most függesszük fel ezt a véleménycserét, mert uh, nem tudjuk lezárni így a szavazásokat. Egyébként a szavazó listát időben megkapta mindenki semmilyen ellenvetés, panasz nem érkezett, így természetesen az előrejelzett időben megkezdtem a szavazást a szavazó lista alapján, ami itt van előttem, és ami ott van önök előtt. Javaslom, hogy folytassuk a szavazást, és ha reklamációt akarnak bejelenteni, akkor ezeket majd fogadjuk. No, basta, Allora, il, passiamo alla... Áttérünk tehát a hangkis féle jelentésre. az EU terrorizmus ellenes politikája, és akkor meg is kedjük az egyes kompromisszummal mellette ellene. Próbáljuk meg ezt is ellenőrizni elektronikusan, megnyitom a szavazást. Két kollega hiányzik a szavazásból, de zárom a szavazást. Elfogadva. Hármas számú. Mellette ellene elutasítva. Hatos számú mellette ellene elutasítva. Hetes számú mellette mellette ellene elfogadva. Kettes számú kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 13-as módosító. Mellette. Ellene. Elutasítva. Akkor kérni fogom a tartózkodásokat is. Ki tartózkodik? Megjegyezzük a három nevet. 14-es módosító. Mellette ellene tartózkodó, akkor ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom tehát az elektronikus szavazást, zárom a szavazást, és elfogadva. 15-ös módosító. Mellette Nem a mikrofonba szól a... Nagyon sajnálom. Feljegyezzük az ön szavazatát. A szabályzat szerint, ha egyszer zártnak tekintünk, lezártnak egy szavazást, és tudomásul veszük a számokat, a megjelenő számokat, már további esély nem nagyon lehetséges. Azt hiszem, hogy ez a világ összes nemzeti parlamentjében és itt is létezik, úgyhogy ehhez tartom magam, utólag már nem lehet módosítani. 15-ös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elutasítva. 17-es módosító mellett akkor térjünk vissza a 15 ötösre, és ellenőrizzük. Lassabban fogunk egy kicsit haladni. 15-ös módosító ki van mellette? Ellene. Nézzük meg elektronikusan. Akkor csak zárom a szavazást, hiszen ment már az elektronikus. Elfogadva. Vissza a 17-esre, mellette, ellene, elfogadva. Tizennyolcas visszavonták, tehát az nem. Egy szóbeli módosítónál vagyunk kettes számú mellette ellene tartózkodó elfogadva. Hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodó elfogadva. 24-es módosító mellette. Nem, ellene tartózkodó elfogadó. 25-ös módosító Mellett. ellene tartózkodó Elfogadó. 26-os módosító mellett ellene tartózkodó elfogadva. 27-es módosító mellett ellene tartózkodó elutasítva. 28-as, két részben, ez részenkénti szavazás. Első rész mellett, ellene, tartózkodó, elutasítva. Második rész mellett, ellene, tartózkodó, elutasítva. 29-es módosító mellett ellene tartózkodó elutasítva. 30-as módosító mellett ellene tartózkodó elutasítva. 31-es mellett ellene tartózkodó elfogadva. 32-es mellett ellene tartózkodó elutasítva. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodó elfogadva 35-ös módosítóra ugrunk, második rész mellett, ellene, tartózkodó elutasítva. 36-os módosító mellett ellene tartózkodó elutasítva. 39-es módosító mellett ellene tartózkodó elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellene Ezt azért elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást az ötös kompromisszumról. Egy szavazat hiányzik. Zárjuk a szavazást. Igen, világos a különbség. Elfogadtuk. 42-es mellett ellen tartózkodó elutasítva. Negyvenhármas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodó elutasítva. Most pedig a, a szóbeli módosítóra megadnám a szót Lángström kollégának. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy javasolt szobali módosító indítvány, de szeretném azt kérni, hogy csak akkor szavazzunk róla, hogyha a vastag betű szöveg is benne van. To the need to expand and develop existing and new counter-terrorist related strategic partnerships with countries outside Europe as long as these respect human rights. Ez a szöveg vagyis a partnerségben tiszteletben tartják az emberi jogokat, ez a lényeg. Vagyis a plusz vastag betűs szöveg is szerepeljen a módosítóban. On behalf of the rapporteur, she is not here. Előadó nevében szólnék hozzá, ő most nincs itt. Pontosan felolvastam ezt még egyszer, és kifejlesztés, fejlesztés, kibővítés fejleszti a stratégiai partnerséget Európán kívül. A lényeg a stratégiai partnerség. Úgy gondolom, hogy így el lehet várni az emberi jogok tiszteletben tartását. Ha csak alkalmi információ cseréről lenne szó, akkor nem támogatnám. De mivel ez egy átfogó dolog, a frakcióm támogatni tudja ezt a plusz szöveget. stratégiai partnerség Kínával például ezeken a ezekben a témákban problémás lenne, úgyhogy be kell illeszteni ezt a szöveget. Irán egy másik jó példa, igen. Elvála, a, elvárhatnánk alkalmi tájékoztatás, de nem lehetne valós együttműködést így fölépíteni, úgyhogy az eredeti hezitálásom most már megszűnt. Akkor a szóbeli módosított Langsford kollega általi javaslatban, és ahogy elmagyarázták, szavazzuk meg újra, ki van mellette, ellene, elfogadva. Most pedig történik egy elektronikus szavazás a véleménytervezetről, módosítottról, Megnyitom a szavazást. Oké. Okay. Mancano tre colleghi. Úgy látom, hogy három kollega nem nagyon kívánja kifejezni magát, Mindenesetre lezárom a szavazást. E, elfogadtuk nagy többséggel. Nos, akkor térjünk a következőkre. A jelentéstevő Maria Muniz de Urquiz, ez a trilógus mandátum. Itt kezdjük rögtön az egyes bekezdés egyes módosítójával. Ki van mellette? Ellene. Elutasító. Kettes. Mellett ellene tartózkodom, elutasító. Hármas módosító mellett ellene kitartózkodik, elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodó, elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodó elfogadva. Hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodó elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadva. Emendamento 9. 9-es módosító Gomez kollega. Mellette ellene tartózkodom, elutasítva. 13-as kompromisszum mellett, 13-as módosító mellett ellene tartózkodó, elutasítva. 14-es mellett ellene kitartózkodik, elfogadva. 15-ös mellett azt mondta, hogy tartózkodó, ki van ellene? Elutasítva. 16-os mellett ellene tartózkodó, elutasítva 17-es mellett ellene tartózkodó, elutasítva. Nos, 17-es módosítóról elektronikus szavazás. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodó. Elfogadó. 23-as módosító mellett ellene tartózkodó, elfogadva. 24-es mellett ellene tartózkodó, elutasítva. 25-ös mellett ta, ö, ellene tartózkodó, elfogadva. 26-os mellett ellene tartózkodó, ezt eh, elektronikusan is ellenőrizzük, tehát a 26-os megnyitom a szavazást. Jelzik egy szavazat. Zárom a szavazást. Elutasítva. 27-es mellett ellene tartózkodó elfogadva. 28-as mellett ellen tartózkodó elfogadva. Záró szavazás elektronikusan Zárom a szavazást. 56 egy ellen és hat tartózkodóval szemben elfogadtuk bő többséggel. Utolsó szavazásunk, Brock jelentéstevő, az egyes bekezdése kezdjük. Négyes módosító mellett ellen elutasítva. Egyes kompromisszumos mellett ellene. Tartózkodó elfogadva. Ötös módosító mellett ellene tartózkodó, ezt ellenőrizzük. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadva. Térjünk a 13-asra. Ez szóbeli módosító, ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik, Elfogadva. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadva. 15-ös nem. Kettes kompromisszum. Bocsánat. Mellett ellen tartózkodó elfogadva. 17-es mellett ellen tartózkodó elfogadva. 18-as mellett ellen tartózkodó elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodó elfogadva. Nézzük a 24-est. Mellette. Ellene. Tartózkodó elutasítva. 26. Ez egy split szavazás. Első rész mellett. Ellen. Tartózkodó elfogadva. Második rész mellett. Ellene tartózkodó, elfogadva. Négyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodó elfogadva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. 33-as következik, mellette, mellette tehát, ellene, tartózkodom, elutasítom. Térjünk a hatos kompromisszumosra, ez is egy split részenkénti első rész mellett, ellene, tartózkodó, elfogadva. Második rész mellett, ellene, tartózkodó elfogadva. Nem, bocsánat, nem a 39, hanem a 7-es kompromisszumos következik. Mellette ellene tartózkodok elfogadva. És most megyünk a 42-es számú módosítóra mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodó elfogadva. Bocsánat, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodó ezt elektronikusan ellenőrizni kéne. Túl kevés kezet láttam fölemelve. A 9-es kompromisszumról elektronikusan kérem a szavazást. Kettő kollega hiányzik, egy, zárom a szavazást. Bőven elfogadtuk. Most pedig a 46-os módosító két részben, első rész mellett ellen tartózkodok elfogadva. Második ez mellett ellene tartózkodok elfogadva. Oké, okay, ellenőrizzük ezt. A második részt elektronikusan újra szavazzuk. Zárom a szavazást, az elektronikus szavazást elutasítva. 47-es mellett ellene tartózkodó elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodó elutasítva. 49-es mellett ellen elutasítva. 50-es. A tízes kompromisszum, nem 50-es, tízes es kompromisszumos mellett ellen tartózkodó elfogadva. 57-es módosító Broktól két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodó, elfogadva. Második rész mellett, ellen tartózkodó elfogadva. 59-es. Valaki kért ellenőrzést? A második részről, az 57-es második részére. Megnyitom a szavazást. Mankan kolléga. Egy szavazás hiányzik. Igen, megvan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Ah, in voto in blocco. Tömbösen szavazunk. Tessék. Mellette tehát az egyes, kettes, hármasról együtt szavazunk. Nem. Valaki ellenzi? Akkor egyes mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Kettes. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Elektronikus szavazás a teljes módosított szövegről. Még egy kolléga, lezárom a szavazást. 58 mellette, 3 ellene, nincs tartózkodás. Köszönöm szépen a türelmüket magamnak is. Kollégi. Kedves kollégák, átérünk a 9-es napirendi pontra. Ezt a megbeszélést az Emberi Jogi Albizottsággal együtt tartjuk. 9-es pont az EU külső politikája a demokratizálódás érdekében. Szeretném tájékoztatni a kollégákat, Tájékoztatnám a kollégákat arról, hogy a 9-es rendi pont témája a külügyi bizottságban az első vizsgálata az EU külső politikája a demokratizálás érdekében jelentés vizsgálatának. Veredek de Kaiser készítette a jelentést. 237 módosító indítvány nyújtottak be a véleménytervezethez. Már volt két vita erről a témáról, az egyik a munkadokumentum alapján, a másik pedig a jelentés tervezet alapján. A jelentés célja, hogy felmérje a jelenlegi kihívásokat, a jelenlegi cselekvéseket, illetve hogy a jövőben hogyan kellene koncentrálni az erőfeszítéseinket. Mielőtt átadnám a szót De Kaiser képviselőnek, az előadónak, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a módosítókról a vitát tudjuk folytatni 26-án a dél, késő délelőtt a DROA bizottságban. Egyébként pedig június 6-án Strasbourgban fogunk szavazni erről a szakbizottságülésen, és júliusi plenárisra fog kerülni. A munkarenddel kapcsolatban szeretne hozzászólni? Tessék. Ki? Zale. Do you want the floor? Ah, no, Ah, okay. Allora, la parola a... Az előadói a szó. La parola. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Már volt alkalmam, hogy itt a szakbizottság előtt bemutassam a jelentés célját és struktúráját, illetve hogy mennyire fontos a jelenlegi politikai kontextusban. Ezért most nem fogom ezt megismételni. Egyszerűen szeretnék beszámolni, hogy az árnyék előadókkal milyen az együttműködésünk, és a 237 módosító indítványról szeretnék szólni. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az árnyék előadóknak mindegyik frakció nevében egy sor módosító indítványt nyújtottak be. Mindenféle keserűség nélkül mondom, elnök úr, hogy nagyban hozzájárulnak, nagyban gazdagítják, jelentősen gazdagítják a jelentést. Nagyon kevés az ellentétes vélemény a frakciók között. Persze vannak nüanszok, ezek néha fontosak is lehetnek, de valójában mindegyik módosító indítványnak a célja az, hogy az építő követ hozzáadják ehhez az épülethez, amit föl szeretnénk építeni, hiszen ez egy közös érték, és ez egyesít minket a politikai meggyőződéseink különbözőségének ellenére. Mi jellemzi ezeket a módosító indítványokat, és főleg miért is hasznos ma, hogy kompromisszumos módosító indítványokat állítsunk össze? A kompromisszumos módosítókra azért van szükség, hogy a különbségeket enyhítsük, illetve hogy koncentráljuk, szintetizáljuk, összefoglaljuk ezt a 237 módosító indítványt. Ha mindent beírnánk a jelentésbe, akkor annak már nem lenne értelme. Az árnyék előadókkal az egész héten azon dolgoztunk, három találkozónk volt már, még lesz egy negyedik is csütörtökön, Igazából most próbáljuk meg a kompromisszumos módosító indítványokat szintetikus módon összeállítani, azért, hogy egy sor módosító így okafogyottá válhasson. Az első téma, amiről szeretnék szólni, a demokrácia definíciója, a demokrácia koncepciója, valójában érdemes ezzel foglalkozni. A véleményben a induló szövegtervezetben ezzel nem akartam foglalkozni. A munka lényegét az ALDE frakció végezte, Lambsdorff kolléga, és monumentális munkát végzett. Lambsdorff képviselő más jelentési struktúrát képzelt el. Amikor Strasbourgban találkoztunk négyem közt, akkor meg kellett, hogy be kellett, hogy valljam, hogy talán intelligensebb az a felépítés, amit ő javasol, mint amit én elképzeltem egy ilyen hármas felosztásban. Ugyanakkor, ha Strasbourgban a két oldal megállapodása meg is tudtam volna vele állapodni. Az összes többi módosító jött be a többi frakciótól, és ezek már az eredeti jelentés struktúrát követték, úgyhogy akkor már nem volt lehetőség arra, mindent újra kellett volna csinálni, hogyha el akartam volna fogadni ezt az új struktúrát. Mit is javaslok, és Lambsdorff úr ebben segítségemre volt. Megpróbáltunk mindent megtartani abból, amit Lambsdorff úr el akart mondani a demokrácia témájában, de a jelenlegi struktúrába beillesztve. Így úgy gondolom, hogy megállapodásra tudunk jutni Sajnálom, hogy nem vagyunk társelőadók ebben a témában, az lehet, hogy hasznos lett volna, de teljesen nem akartam már felborítani ezt a struktúrát egyszerűen azért, mert akkor az összes többi módosító indítványt újra kellett volna kidolgozni, és az nagyon nehéz lett volna. Másik téma, ami nagyon sokat dolgozunk, és ahol próbáljuk egységesíteni a módosítókat. Az eszköz, vagyis a demokrácia és emberi jogi eszköz kérdése illetve bizonyos javaslatok hangzanak el a demokrácia támogatása témájában, amik hasonló módon működnének, mint az Egyesült Államok politikája ezen a területen. Ezzel kapcsolatban több lehetőségünk van. A módosító indítványokban nagyon-nagyon sok vélemény különbség jelenik meg. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek ezt a Endowment for Democracy megoldást javasolják. Vannak, akik azt mondják, hogy rendben van ez, hogyha nem sikerül a meglévő eszközöket módosítani, és aztán van olyan kiindulási pont, amelyik azt mondja, hogy már megint új eszközt akarunk felállítani, nem, inkább a meglévő eszközöket javítsuk, érdemes ezeken dolgozni, érdemes, hogy ezek több finanszírozást kapjanak, és talán érdemes néha, hogy rugalmasabbak legyenek. A jelentésben milyen kompromisszumot próbálunk találni, ezen dolgozunk, most és csütörtökre talán készen leszünk. A következőt akarjuk mondani. Vannak bizonyos eszközök. A demokrácia támogatását meg lehet tenni az emberi jogi demokratikus kérdéseken keresztül, de kereskedelmi megállapodásokon keresztül, támogatásokon, más eszközökön keresztül is Ezeknél az eszközöknél nehézségek vannak, nincs elég finanszírozás, nem koherensek, nem használjuk ki eléggé, nem támogatnak eléggé, úgyhogy itt alapmunkát kell végezni. Ha nem sikerül ezeket az eszközöket proaktívabbá, rugalmasabbá tenni, és a demokratikus átalakulás folyamatában, mint ami az arab országokban most folyik, hogy elkezdek egy megfelelő időpont, akkor elképzelhetünk egy Endowment for Democracy féle megoldást, azzal a feltétellel, hogy ez a rendes költségvetési keretbe, keretbe teljes parlamenti ellenőrzése beilleszthető legyen. Ha az Endowment for Democracy létezik, akkor ez a rendes költségvetésben kell, hogy legyen teljes parlamenti ellenőrzéssel ezt a kompromisszumot próbáljuk megtartani. Erősítsük meg a jelenlegi eszközöket, de nem ellenezzük ezt a másik utat sem. Ashton asszony egyébként rendszeresen vélemény nyilvánít erről, de akkor olyan feltétel mellett működjön ez, amit a parlament kíván, vagyis el tudjuk fogadni, hogy új eszközök legyenek, de ne legyenek olyanok, ahol a parlamentnek ne lehessen szava, és ami esetleg a nagyobb rugalmasság ürügyén elkerülnék a parlamentet. Ez a megoldás, amit a mi csoportunk, illetve a mi szakbizottságunk támogatni tud. Ez az egyik ilyen kompromisszumos javaslat, amit hamarosan össze fogunk állítani. Harmadik téma kereskedelmi megállapodásokon keresztüli demokrácia támogatás. Hatalmas a különbség, az összes módosító mutatja ezt a frakciók között. Itt is megpróbáltunk szintetizálni a kis különbségeket valahogy enyhíteni, de úgy gondolom, hogy azért itt lesznek nehézségek. Negyedik téma, választási megfigyelési missziók az Unió részéről 14-es és 15-ös fejezetek. Itt is sok módosító indítványt nyújtottak be. Már találtunk kompromisszumos megoldásokat az árnyék előadókkal. Az elképzelés az, hogy folytassuk ezeket a missziókat, támogassuk, legyen egy komplex ciklus, amit leve, lefedünk, tehát misszió előtt, a misszió és utána legyen egy ilyen ciklus és nyomonkövetés. És főleg a tanács és a külügyi szolgálat részéről, illetve az EU teljessége részéről legyen egy lezárása ezeknek a misszióknak, és legyen érvényes a támogatás is a célok tekintetében. Ugye sokszor a javaslatokat kicsit könnyen kezelik a politikai intézmények. Hibásnak érzem magam a szövegben. Azt kértem, hogy illeszük a tanács külügyi szolgálat elképzelését, a misszió következtetése és a végrehajtás között legyen illesztés. Úgy gondolom, hogy mi nem kérhetjük a tanástól vagy a parlamenttől, hogy a következtetéseket, illetve az ajánlásait a választási megfigyelő missziók javaslatait, amit egyébként sokszor szakemberek tesznek, és nem is szavaznak erről a parlamentben. Ezek olyan ajánlások, amelyek a mi ítéletünk szűrőjén át kell, hogy menjenek, de hát ez a mi, missziótól, megfigyelő missziótól független szövegek, úgyhogy nem kérhetjük azt, hogy a külögyi szolgálat, Aston, Madame Aston, vagy bárki más támogassa ezeket, anélkül, hogy egy politikailag legitim szerv ezt támogatná. És ez nem feltétlenül az unió missziója kell, hogy legyen. Amit kérünk az az, hogy a következtetések, tehát amikor azt mondjuk, hogy gyümölcsöző volt az eljárás, nem business as usual, hanem egy sor ajánlást állítunk föl, azt akarjuk, hogy támogassák ezeket az ajánlásokat, de nem következtetésként. Úgyhogy vannak a missziós következtetések, vagyis az, amely kimondja, hogy demokratikus vagy nem volt demokratikus a folyamat, és aztán, hogy mi történik az ajánlások országokkal, az a másik kérdés. Az egész misszió ajánlásairól van szó. És én e a jelentésben ezt a megkülönböztetést nem tettem meg, de néhány kollégám ezt megtette, és a módosítóikban felhívták a figyelmemet elbe, erre, és igazuk volt. Ötödik téma. az összes módosító indítványra vonatkozik. Az ötödik téma a szöveg harmadik része, amelynek a lényege a társadalmi dinamikák támogatása. Egy kicsit itt zavarban vagyok. Vártam, hogy mindenféle nehézségek legyenek, de nem vártam azt, hogy a szociális dinamika támogatása tekintetében is nehézségek legyenek. Itt szerintem inkább egy értelmezési probléma van, hogy mi is a szociális dinamika, és mi a szociális kezdeményezés, vagy, vagy mozgalom. A dinamika alatt a fiatalok szervezeteire, a vidékiek szervezeteire, női szervezetekre gondolok, amelyek egy valamit hozzáadnak, valamit változtatni akarnak a társadalommal. Például a női szervezetek célja lehet hogy valamit meg akarnak változtatni. Ezek olyan hálózatok, amelyek bizonyos kontextusban egyeztetést céloznak meg. Ez a szociális dinamika. Ma reggel például találkoztam észak- és délszudáni nőkkel, akik próbálják, ugye most ellentétek vannak, de próbálják megoldani a szudáni problémát. És azt mondták, hogy mi a békét akarjuk szolgálni, mi nők, mi megindítjuk ezt a békemozgalmat. Amikor a szociális dinamika támogatásáról beszélök, beszélek, akkor ilyen spontán mozgalmakra gondolok, amelyek valamit építeni akarnak, és amik sokszor a hibás rezsimhez képest alternatívaként lépnek föl. De a szociális mozgalom az nem ezt fejezi ki, mert az valami más. Néhány kolléga, néppárt és az ALDE részéről a szövegben a szociális dinamikát le akarták cserélni a civil társadalomra, de ez nem ugyanaz. A civil társadalom, persze a civil társadalom is rendkívül fontos, a lakosság a különböző rétegeivel, különböző szociális és egyéb helyzetével, de a szociális dinamika, ami táplál egy szellemet, egy elképzelést. Úgyhogy én kérem, én kiállok a szociális dinamika témája mellett, lehet valamit változtatni a szövegben, hogyha ez nem felel meg annak az értelmezésnek, ami az angolul jelent. Persze nem fog belehalni, hogyha nem fogadják ezt el, de szerettem volna elmondani, hogy ennek a harmadik fejezetnek a szelleme, a lényege maradjon meg a népát, vagy az ALDE nagyon jól ismeri a szövetkezeti, keresztény szövetkezeti mozgalmat, a keresztény szakszervezeteket, akik kiváló munkát végeznek, úgyhogy ez nem politikai kérdés, hogy valaki szocialista vagy keresztény, stb. Az elképzelés inkább az, hogy vannak olyan csoportok, amelyek hirtelen Griffs szolidárnost mi volt az, ez egy szociális dinamika volt, ami megalakult, és aztán politikussá vált. De ez az, ami tényleg lehetőséget ad az országnak, amely egy nagyon kemény, nagyon autoriter rezsim elnyomás alatt él, és ahol nincs politikai alternatíva, mert az autoriter rendszer nem ad lehetőséget politikai mozgalmakra. Ez a lényege ennek. Szeretném volna, hogy egy olyan megfogalmazást találjunk, ami ezt az elképzelést tudja kifejezni. Na ez az az öt téma, amelyekben tényleg a valójában kiváló együttműködésnek köszönhetően a frakciók közül az árnyék előadók ezeken dolgoznak most. Nem csak a, az árnyék előadók dolgoznak ezeken. Povera úr, nem ö, ö, hizelegni akarok önnek, de ön is benyújtott módosító indítványokat, ezeket teljesen egyetértek, de sokan mások is benyújtottak módosító indítványokat, és tényleg szeretnék köszöntet mondani, hogy gazdagítják a szöveget, hiszen fontos, hogy a magának a szövegnek azért az üzenete megmaradjon. Így természetesen itt van előttem minden módosító indítvány, mindenkinek a módosító indítványa, de most nem akartam bemenni, belemenni ezeknek a részleteibe. Általános képet akartam adni a tervezetről. Nagyon fontos ez a téma, mindenki odafigyel rá, hiszen olyan témáról szól, ami abszolút időszerű és rendkívül fontos számunkra, európaiak számára. Köszönöm szépen. Allora, la parola... Nos, négyen kértek szót, öten, bocsánat, most egy ötödik. Kezdjük Autala kollégával az albizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt tudom elmondani, hogy ez a, ez a jelentés nagyon is időszerű. A tanács eh, figyelembe vette a következtetéseket, és úgy gondolom, hogy az arab világban történtek és okot adnak arra, hogy gondosan átgondoljuk azt, hogy hogyan kellene és hogyan fogunk eljárni a demokrácia elősegítése mellett. The rapporteur has mentioned uh, the Polish presidency. A jelentés készítő említette a lengyel elnökséget, illetve azt, hogy mennyire próbálják az új finanszírozási eszközt előtérbe helyezni a Amerikai világban a demokrácia elősegítésére. Teljes mértékben egyetértek a jelentés készítővel, hogy megfelelő struktúrákat kell létrehozni, beleértve ebbe a parlamenti vizsgálatot is, felülvizsgálatot is. Remélem, hogy az ezen jelentéssel foglalkozók találkoznak majd előzetesen a lengyel elnökséggel, mert úgy vélem, hogy ez a projekt rendkívül fontos, és biztosítani kell azt, hogy a parlamentet is bevonják lehet, hogy vannak arra is lehetőségek, hogy megnézzük azt, hogy milyen fajta hiányosságok, illetve kihívások vannak a demokratizációs eszközzel kapcsolatban. Ez az új úgynevezett európai demokrácia támogatás lehet, hogy átvehetné ennek az eszköznek a szerepét, legalábbis párhuzamosan gondolkodhatnánk róluk. Az is nagyon fontos, amit a jelentés készítő elmondott, és kifejtette a véleményét a választás megfigyelési missziókról is. Egyértelmű, hogy ezek nem mindig szolgálják jelenleg a céljukat, és az Európai Parlament nagyon is felel ezen missziókért, hiszen van egy munkacsoportunk is, amelyet Albertini úr, illetve Zsoli asszony felváltva elnökölnek, tehát nagyon sokat is mondhatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megszervezni ezeket a választási missziókat. Ezeknek átfogónak kell lenniük a demokrácia tekintetében, hosszú távúnak kell lenniük, és nem szabad, hogy politikai instrumentalizáció folyjon ennek kapcsán, ami gyakran megtörténik most. Tudom, hogy sokan nevetnek, de remélem, hogy ez egy egyetértő nevetés. Lehet, hogy ez a jelentés lehetőséget jelentett a parlament számára abban, hogy újra meghatározzuk a választási missziók, választási megfigyelési missziók feltételeit. Úgy vélem, hogy a 337 módosító gazdagítja a jelentést, és remélem, hogy egy nagyon átfogó jelentést fogunk kapni akkor, amikor a raportőr majd elmondja a konklúzióit a jelentéstevőknek. Örülök annak, hogy sokan olyan módosítókat nyitottak be, amelyek a demokráciát összekötik az emberi jogokkal. Ügyelni kell arra, hogy ne e, duplikáljuk le, ne kettőzzük meg az éves emberi jelentést, amit már a külügyi szolgálat fog a későbbiekben elénk tárni. Tehát mindenképpen van kapcsolat a emberi jogok és a demokrácia között. Kukán úr a demokrácia definícióját is megalkotta 19-es módosító, ez egy nagyon jó definíció, a demokrácia nem csak a választásokat jelenti. Nos, ezen megjegyzésekkel már várom azt, hogy mi lesz ennek a jelentésnek a hatása, akkor, amikor ez végleges, véglegesítve lesz, valóban lesz hatása. Bene, eh... Jó, most Kukan kollega kap szót. Sajnos, hát hogy sajnos mondhatom ezt, további felszólalók is jelentkeztek, ezért kérem, hogy mindenki próbálja meg tömören foglalkozni, és kiki próbáljon két percen belül végezni felszólalásával. Kukan képviselő. Jó, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr számos módosító, amit benyújtottak, az azt mutatja, hogy mennyire fontos a demokratizáló szerepe az EU-nak a külső kapcsolatok során. Szeretnék köszönetet mondani a készítőnek, illetve a többi kollégának is a pozitív hozzáállásáért. Ahogy Hautala asszony is elmondta, ezeket a politikákat olyan időszakban vitatjuk meg, amikor azt láthatjuk, hogy a világ számos táján elindult egy folyamat a demokratizálódás irányába. A módosítóból kiviláglik az, hogy előtérbe előtérbe kell helyezni a demokratizálódást, illetve az emberjogokat. Engedjék meg, hogy néhány módosítót kiemeljek, amelyek rámutatnak a jelentés prioritásaira. Támogatom azokat a módosítókat, amelyek a demokratizálódási politikákat előtérbe helyezik az EU külügyi politikái kapcsán, és támogatják a demokrácia képítési folyamatokat. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ha bár az észak-afrikai helyzet és a közel-keleten az érdeklődés középpontjába került. Nem, csak, nem szabad, hogy csak ezekre a régiókra koncentráljuk. Nem csak a kialakuló demokráciáknak kell segítenünk, a demokráciához sok idő kell, és egy hosszú távú megoldást kell találni a demokratikus átmenet számára. Az EU új tagállamainak is jó tapasztalataik vannak a demokratizálódás folyamatában, és ezeket fel lehetne használni. A jelentés következő részében jó lenne az, hogyha támogatnánk teljes mértékben az ALDE, illetve Lambsdorff úr javaslatait, amelyek közös elveket sorolnak fel a demokrácia tekintetében. Tudjuk, hogy nem leszünk képesek majd arra, hogy egy általános demokrácia definíciót találjunk, de sokat segítene hogyha felvázolnák a demokrácia lényeges elemeit ebben a jelentésben. Ami a demokratizálási eszközöket illeti, ugyan nagyon jó irányba haladt számos módosított, támogatom azt, azokat a módosítókat, amelyek a, amelyek a European Endowment Fundot illetik, ezeket mindenképpen támogatni kell. Végezetül elnök úr, úgy gondolom, hogy az utolsó részében a jelentésnek koncentrálnunk kell a civil mozgalmakra, és ezeket támogatnunk kell. Grazie. Eh, parola... Köszönöm. A másik árnyék előadó Lemzov kolléga kap szót. Um, Köszönöm szépen. Először is köszönet Veronikának, hogy nagyon konstruktív az egész folyamat során. Először is örülök annak, hogy megpróbálja nem meghatározni a demokráciát, hanem azt megfogalmazni, hogy számunkra mit is jelent, milyen elemekre van szükség az igazi demokratikus folyamatok támogatásához. Szükség van erre, hiszen a, ahhoz, hogy megtegyük ezeket a lépéseket, tényleg előre visszük a, az EU vitát. Az EED, EIDHR témájában az EMP felülvizsgálatot láttuk ma Füle biztos úr témájában, és csodálkoztam azon, bár biztos ez már köztudott, hogy van egy civil szervezet támogató eszköz is, és az LDCHR e úgy tűnik, hogy maradni fog. A lengyel elnökséget, a bizottságot és a külügyi szolgáltat kérném, hogy mutassanak be nekünk egy átfogó rendszeres megközelítését ezeknek az eszközöknek, mert egyébként több külügyi szolgálati egység lesz, amelyek egymással harcolnak a tekintetben, hogy ki mit csinál, végül mindenki ugyanazt fogja csinálni, és csak káosz lesz, és vesztegetjük a pénzt. Úgyhogy támogatom a demokrácia támogató eszközöket, sokszor felszólalok ezért, jó elképzelés ez egy alapmodell, de rendszeres definícióját szeretném megkapni, hogy ténylegesen mivel foglalkozunk, hogyan kapcsolódnak ezekhez, és a pénzt hogy költjük el. Fontosnak tartom ezt. Van már egy tervezett egyesség, erre szükség van, hiszen aláírásokat kell majd gyűjteni ehhez. A választási megfigyelő missziók tekintetében úgy gondolom, hogy Veronik nagyon jó megfogalmazást találta erre. Szociális dinamika, ez tényleg nyelvi kérdés. Nekem a civil társadalom mindent lefed, lefedi a szociális dinamikát is, de biztos vagyok benne, hogy itt is kompromisszumot fogunk találni, hogyha abban a szellemben dolgozunk a jövőben is, ahogy eddig tettük. Köszönöm, elnök. A többi kolléga egy percet kap. Sajnálom de fontosan be kell tartanunk az időket. Zala kolléga. Thank you. Köszönöm. The approach. Köszönöm szépen. Tetszik a megközelítés ebben a jelentésben, és nagyon fontos az időszerűség is. Azért, mert megváltozott a helyzet. Az elmúlt időszakban a demokratizálódás eh, az, az irányító elitből indult ki a kormányoktól, most már egy nagyon körű szociális mozgalommal állunk szemben. A külügyi politika eszközeit is ehhez kell igazítani, és pontosan erre reflektál ez a jelentés. Ezen kívül úgy gondolom, hogy nagyon fontos, eh, hogy azután a kár után, amit eh, a korábbi Bush kormányzat okozott a világ demokratizálódása kapcsán. Most ez a jelentés más, mutat, más utat vázol fel, megmutatja azt, hogy hogyan lehetne okosabban eljárni, és ezért nagyra értékelem ezt a jelentést. Thank you for the timing. Köszönöm, hogy röviden szólt hozzá. Gomez kollégája szó, egy perc. Köszönöm, elnök úr Szeretnék én is gratulálni Veroniknak a munkájáért, köszönet érte. Úgy gondolom, hogy a téma rendkívül fontos, és itt a mediterrán, déli mediterrán országokról van szó. Ez egy üzenet számunkra. Most jövök vissza Libiából, ez is egyértelmű. Meg kell, hogy mondjam, nagyon jól értem, amit Veronik mondott a szociális dinamika témájában, mert pontosan ezt látjuk például Líbiában, a hatósági TNC ellenőrzés tekintetében a NGO-kból több száz született most emberi jogi témákban, környezetvédelemben, stb. De nagyon nagy szükség van a capacity buildingre, Úgyhogy ténylegesen ezt kérjük, hogy ez történjen meg. Egyetértek a kritériumokkal is, választási megfigyelő missziók esetében. A főképviselőnek meg kell mondani, hogy nem szabad missziót javasolni, hogyha a ajánlásainkat nem követik. Azok a kormányokat úgy látszik, hogy ténylegesen nem érdekli a demokratikus átalakulás, csak bizonyítani akarják, hogy tiszteletben tartják a politikai szabályokat, és ez elég pervers hozzáállás. Végül az endowment kérdése. Egyetértek a megjegyzésekkel, több kolléga mondta, teljesen egyetértek arra, hogy erre szükség van, nagyon is szükség van erre a politikai pártok megalakulásához. Úgyhogy régóta javaslom én is ezt, de az Európai Parlament ellenőrzése alatt kell, hogy ez történjen mint például az American Endowment for uh, Democracy is a kongresszus ellenőrzése alatt működik. Kolléga Cyrus Wolski, prégo. Cyrus Wolski kolléga. First, I mean, I, I, I... Először is uh, szeretnék néhány kérdést tisztázni, amit Veronique de Kaiser említett. Az európai demokrácia támogatás, uh, ez nem helyettesíti a külügyi szolgálat munkáját. A parlamentnek kell ezt felügyelnie. Ezen kívül kiegészítőnek kell ennek lennie, és nem szabad, hogy máshonnan vagyok el a pénzt erre. Nem, meg, nem kell megtennie senkinek a dolgokat, igazából itt a stratégiát kell támogatnia, 100 millió euróról van szó. Ugyanaz, amit a kongresszus és a hasonló politikákra szán. A parlamenteket, a pártokat, a civil mozgalmakat kell bevonni, hiszen gyakran itt oligarchikus törzsi társadalmakat láthatunk. Az EU társadalmat is be kell vonni, például a szakszervezeteket, a pártokat, a tanárokat, stb. Tehát decentralizált politikára van szükség. A társadalom bizonyos részeinek kell adni ezt a pénzt, akik majd kapcsolatba léphetnek a célországok hasonló társadalmi, társadalmi rétegeivel. 50%-ot kell körülbelül szánni az európai szintű pártámogatásra, a többi pedig a szerepvállalókat, részvevőket illetne, és a twinning elképzeléseket kell alkalmazni. Kolléga Hontis. Köszönöm, Hontis kolléga. Ευχαριστώ Stokiré Proedre, Anke Prepi. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a GUE nevében árnyék előadó vagyok ezért én is szeretnék majd felszólalási időt kérni. Nagyon komoly ez a téma, de Kaiser kolléga jó irányban végzi a munkáját. Nem szabad engednünk annak a csábításnak, és ezt nem is fogjuk megtenni, hogy azt gondoljuk, hogy exportálni lehet a demokráciát. A demokráciát nem lehet exportálni. Ez az a következtetés, amit az utóbbi fej, évek, vagy az utóbbi idők fejleményei alapján is levonhatunk. A demokratikus eh, elképzelés, ami ebben a jelentésben szerepel, abszolút ezzel egyet tudunk érteni. Három konkrét témát szeretnék említeni, ahol némi fenntartásunk van, mert nem pontosan ugyanaz a véleményünk, vagy a módosítók tekintetében, vagy néhány a jelentésben szereplő megfogalmazás tekintetében, bár maga az jelentés általánosságban elnyerte a tetszésünket. Először is tudnunk kell, hogy az EU külügyi kapcsolatai milyen határok között mozoghatnak. Ha túllépünk ezeken a határokon, akkor már beavatkozunk ezeknek az országoknak a belpolitikájába. Néha nem tartják be, nem tartják tiszteletben az egyes országok illetékességét. Második kérdés, mozgalmak, pártok finanszírozása. Ezzel kapcsolatban benyújtottak módosító indítványokat. Elvileg meg lehet határozni objektív kritériumokat, de gyakran ezt a folyamatot bizonyos politikai mozgalmak kihasználják, beszélnünk kell erről, ellenezzük ezt a bizonyos demokrácia intézményt. Aztán a demokrácia meghatározása egy általános gondolatom lenne ezzel kapcsolatban. Ezek a politikai koncepciók, amikor az ideális megoldást keressük, sokszor hibázunk. nem gondoljuk azt, hogy a mi parlamenti szakbizottságunk helyébe léphet az ENSZ-nek, és olyan definíciókat találhat, amelyeket igazából az ENSZ kellene, hogy meghatározzon. Természetesen Kejzer asszony rendelkezésére állunk az együttműködés és az egyeztetés témáiban. Elnök, köszönöm. az árnyék előadóknak szánt időt megkapta, illetve kicsit hosszabban is beszélt, de Versa kollégája az árnyék előadó, ami ismereteink szerint. Kolléga Muñiz, prego. Muñiz képviselő. Gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, felicitar. Köszönöm, elnök úr. Kaiser kollégának szeretnék mindenek előtt gratulálni a kiváló, nagyon kiváló jelentésért az előadónak a demokratikus érzékenységét tükrözi, így van így vonatkozik ez az árnyék előadókra. Az egyik főpontja ennek a jelentésnek éppen a megfigyelő, szava, <clears throat> választási megfigyelő missziókat érinti. A parlament számára ez nagyon fontos dolog, úgyhogy nagyon nagy figyelemmel kell lennünk a megfigyelő misszióink legitimitása és hitelessége eh, tekintetében eh, mindkét dolog abból adódik, hogy jól működjenek ezek a választási megfigyelő missziók. Nyilvánvalóan itt lehet mindig javítani. Eh, nagyon régóta szervezzük, és bizonyos nemzetközi tekintének is örvendenek ezek a missziók. Persze mindezt garantálja az is, hogy mi azért a közvetlenül a polgárok képviselői vagyunk, és az ő képviselőik eh, kép, eh, alkotják ezeket a eh, delegációkat. Nagyon óvatosnak kell itt lennünk, ha nem európai parlamenti képviselőket javaslunk az ilyen missziókba, akkor ez maximum a Margon mehet végbe, de nem tényleges tagként. Zrip kollégának adom a szót. Ja również chcę się przyłączyć do tych... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni azokat a, mindazt, amit de Kaiser asszony elmondott. Az Emberjogi Albizottságban jól fogadták ezt a jelentést. Meg vagyok arról győződve, hogy az öt kérdés, amit feltettek a módosítókban, azok helyesen lettek megfogalmazva, és szerintem ki tudunk majd építeni egy kompromisszumot. Én vagyok az egyike a három szerzőnek, akik a speciális alapról beszéltek a demokrácia számára. Egyetértek abban, hogy ezt az alapot alá kell vetni a parlamenti felülvizsgálatnak, és egyértelmű az, hogy az Európai Parlamentnek ellenőrzést kell végeznie ezen alapon. Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a kompromisszum lehetségessé fog válni itt. Meg vagyok arról győződve, hogy a nemrégiben lezajlott észak-afrikai változások alapján még inkább szükségünk lesz egy ilyen fajta alapra, mert hiszen ki tudna átvenni a kormányzást ott, ha nincs meg a megfelelő infrastruktúra, nincs meg a megfelelő ö, politikai párt, ö, párt, pártok alakulása. Végezetül a jó gyakorlatok nagyon fontosak, ezeket kell terjeszteni, főként az ombudsmani munkát. Köszönöm. 5 perc a ö, záró összefoglalóra de Kejzer kollégának. Merci, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Okala asszonynak Természetesen nagyra értékeltem a módosító indítványait, és úgy gondolom, hogy igaza is van, hogy többek közt jelzi a demokrácia és az emberi jogok kapcsolatát röviden Kuken úr. Egy sor módosító indítványt nyújtott be, most nem megyek bele ezeknek a részleteibe. Nagyra értékelem ezeket. Nem tudom, hogy már volt-e lehetőség, hogy az asszisztensével, asszisztensekkel találkozunk. Azt hiszem, hogy az ön asszisztense nem jött el. De, de eljött, eljött, rendben. És jó magam is ott leszek a csütörtöki találkozón, úgyhogy tudunk majd erről beszélni. Természetesen támogatom azt az elképzelést, hogy hosszú távú feladat a demokráciaépítés, és egyébként úgy gondolom, hogy az a közlemény, amit a Keti Ashton fog kiadni a szomszédsági politika felülvizsgálatáról, abban is sokszor, többször aláhúzzák, hogy ez egy hosszú távú feladat. A demokrácia támogatásával foglalkozik Gripszóra, és jó magam is holnap megyek Varsóba, a frakció a lengyel elnökséggel fog találkozni, Szerűz Volszki úr, és ott lesz, és ott majd az elnökség fogunk részletes egyeztetést lefolytatni. Az is igaz, hogy két dolog miatt aggódunk egy kicsit. Az egyik, Szariszkowski úr is említette ezt, a parlamenti ellenőrzés, amire szükség van. Másrészt jó magam nem igazán látom ezt a kiegészítő jelleget. Úgy látom, hogy vannak meglévő eszközök, pedig, és hasonló eszközöket harcolunk emberjogi témákban. Fontos, hogy a meglévő eszközök ne halljanak meg, hanem kiegészítőek legyenek. Persze szükség van arra, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Lemzos úr részben már reagáltam, a demokratikus eszközök, demokrácia eszközei és az emberi jogi témák kapcsolata, civil társadalom témája, hát lehetetlenek tartom, hogy ne tudnánk megállapodni ezekben a témákban. Zala kollégámnak is azt mondanám, hogy már találkoztam az asszisztensével, és a módosító indítványait nagyra értékelem, újdonságokat is tartalmaznak ezek a módosítóanyagok. Szalisz Foszkinak már válaszoltam, Szontis úr, persze vannak eltérések, a vélemény eltérések, de nem az ön 61-es módosító indítványával kapcsolatban, hiszen itt önmeghatározás foglalkoznak, illetve a saját politikai, gazdasági, szociális fejlődési irányok meghatározásáról van szó, ez egy alapfeltétel. Én azt javaslom, hogy a jelentés elé, tehát máshová kerüljön ez, tehát csak ennyiben módosítom az ő javaslatát. Biztos, hogy meg tudunk majd erről is állapodni. Nem értek teljesen egyet Marianonis módosítójával, erről már beszéltünk. Szerintem meg kell próbálni a volt kollégáink, parlamenti képviselőink tapasztalatát, akik részt vettek választási megfigyelő missziókban. Maria Muniz azt mondja, hogy nincs meg az a legitimitás, ami a választások súlyát hangsúlyozná. Lehet, de biztos, hogy van olyan eszköz, hogy el tudjuk azt érni, hogy ezt a tapasztalatot használni lehessen. Például Packok úr, Európai Parlament volt elnöke, neki is jelentős tapasztalata van ebben a témában. Megnézzük, mit tehetünk. Az biztos, hogyha azt akarjuk, hogy ne csak egy egyszerű vállalkozás legyen a választás, hanem ténylegesen parlamenti képviselőként helyben valóban ellenőrizni tudjuk, hogy mi történik egy országban, akkor Ugye nem mindig van időnk hosszú ideig jelen lenni, de ha vannak ilyen volt képviselők, akiknek van ilyen tapasztalata, akkor miért ne használjuk azt is föl. Gripszor, elnézést, rosszul ejtem ki a nevét. Egy sor módosítói indítvány nyújtott be, amiben azt mondja, hogy ne felejtkezünk meg a keletről, nem felejtjük el. Igaz, hogy elsősorban a jelentésben az arab tavasz eseményeire koncentrálok, bár ezt nem mondom ki, nem nevezek meg országokat, de úgy érzem igaza van, nem szabad megfeledkezni az átalakulás alatt, vagy most még mindig autoritár rendszer alatt érő ország, keleti országokról. Nekik is igényük van a szabadságra, ezt nagyon jól tudjuk. Úgyhogy tudják, hogy az összes probléma részét képezik ezek az országok is, Egyébként a szomszédsági politika felülvizsgálata nem tesz különbséget kelet és nyugat között. Nagyon is tudjuk, hogy vannak felhasználható tapasztalatok azért, hogy segítsük a többieket, akik hasonló politikai kontextusba kerülnek. Az öt percemet nem is használtam ki. Mindenesetre az árnyék előadókkal csütörtökön 12.30 és 13.30 között találkozunk és kompromisszumos módosítóindítványt fogunk mindegyik témára kidolgozni. Természetesen az még mindig nem kőbevésett szöveg lesz, hanem még csütörtök délután módosítani lehet. Köszönöm, de Kaiser asszony. A következő pontunk a tízes számú napi rendi pont, ami a Jeruzsálem és Tiszördánai látogatásról szól, amely a palesztin törvényhozatanácssal tartott találkozott pontosan 2001. április 26-28-án. Egy nagyon fontos és nagyon jelentős politikai kontextus mentén ment ez végbe, ugyanis ekkor történt a két fő palesztin frakció kibékülése, és a palesztin intézmények konszolidációjának indult el ezzel a folyamata. Mielőtt Derosza kollégának megadnám a szót, szeretném köszönteni előbb Helga Schmidt asszonyt a külső kapcsolatok ő felelőseként nagyon kevés időnk van, de rossz a képviselő fog rögtön utána szót kapni. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy megkértek ennek a kis tájékoztatónak a megtartására. 2009 óta vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, és ez az első alkalom, hogy beszámolhatok valamiről az AFET-ben, és ezért nagy értékelem ezt a lehetőséget. Először is azzal kezdeném, és biztos vagyok abban, hogy Helga Schmidt asszony is majd kitér erre, de szeretném üdvözölni azt a közleményt, amit a tanács adott ki tegnap, a palesztin-izraeli eh, békefolyamat kapcsán. Nagyon fontos eh, ez, hiszen ez megerősítette Európa álláspontját. Szeretném felhívni a figyelmet a tízes pontra, ahol kijelentik azt, hogy az ideiglenes kormány eh, javaslatot támogatják, ezzel együttműködnek, és megerősítik a négyes pontban az Európai Unió álláspontját, amit már decemberben és 2009-ben nagyon részletesen kifejtettek, és szeretném üdvözölni azt a tényt is, hogy Eston Bárónő azt mondta, hogy most már aktiválja a kvartettet annak érdekében, hogy reagáljanak a jelenlegi helyzetre. Mindemellett meglátogattuk Kelet-Jeruzsálemet, illetve Cisziadánia más területeit is, és április végén került sor erre a látogatásra. Ez egy több párti látogatás volt, tárgyaltunk a ö, palesztin ö, ö, tanács képviselőivel, és ö, ezen kívül találkoztunk az emberi jogi szervezetekkel is, főként azokkal, amelyek Kelet-Jeruzsálemben, illetve Cisziordániában tevékenykednek. Az OCSA, az ENSZ emberi jogi segélyezési irodájával is találkoztunk Kelet-Jeruzsálemben. Szeretném felhívni a figyelmüket erre nagyon fontos jelentésre. Márciusban jelent meg, ez foglalkozik a humanitárius aggályokkal Kelet-Jeruzsálemben ezeket az ENSZ eh, hat, eh, tárta fel ezeket az agályokat. Először is eh, el kell mondjam, hogy a delegációvezető üdvözölt bennünket Kálef Jeruzsálemben, aki megerősítette azokat a várakozásokat, amelyeket az indulásunk előtt felvázoltunk láthattuk azt, hogy számos családot kitelepítettek a telepesek, Hebronba is ellátogattunk, ahol láthattuk a helyi palesztin emberek, illetve a telepesek együttélését a mecsetbe is ellátogattunk. ellátogatunk, tehát ide is. Ezen kívül beszélgettünk ezekkel a családokkal, elmentünk Karimba is, ahol találkoztunk a helyi nem erőszakos ellenálló csoportokkal. Ez egy nagyon érdekes fejlemény a Cisziordániában, főként fiatalok, akik megpróbálják eltéríteni a többi fiatalt az erőszakos reagálástól megpróbálják őket a békés ellenállás irányába terelni, és annak irányába terelni, hogy a közösségeiket fejleszik. Ez egy nagyon érdekes pont, érdekes látni azt, hogy mi történik a régió többi részében, tehát mindenképpen egyfajta pozitív fejleménynek tekinthető ez. Láthattuk azt is, hogy milyen hatása van a helyi lakosságra, az izraeli biztonsági falnak, mi hatása van ez a gazdálkodókra, tehát láthatjuk, hogy milyen fajta problémákat jelenthet ez mindazok mindenki számára. Kelet-Jeruzsálemben találkoztunk családokkal, ahol voltak olyan személyek, akik Cisziodániában mentek valakihez, férhez, és emiatt előfordult az, hogy, aki, hogy Ramallahban élt a egyik házastársa, nem tudták egymást meglátogatni. Ha valaki Ramallahban telepedik le, akkor elveszíti Jeruzsálemi személyigazolványát, tehát ez egy óriási probléma, és benne van az ENSZ jelentésében, ami szerintem jó olvasmány minden képviselő számára. A látogatásunk konklúziója, amely, ahogy mondtam, egy több párti látogatás volt, azt láthattuk, hogy van egyfajta olyan elképzelés a palesztinok között, hogy a kvartett igazából megbukott, halott volt, nem igazán volt működőképes, és az Európai Uniónak pedig kritikus szerepe van abban, hogy beindítsa újra ezt a folyamatot. Ez megmutathatja így az EU a regionális szerepvállalását, és egyfajta politikai jelzést adhat a többi régió irányába is. Mindenki úgy gondolta, hogy egyre kevesebb az idő, kifutunk az időből, állandó nyomás van a palesztin lakosságon, nem csak Kelet-Jeruzsálemben, hanem Cisziodánia más területén is. Egyre inkább eltárolódnak a palesztinok azoktól az utaktól, amelyeken keresztül a telepeseket támogatják. ha megnézzük a térképet, láthatjuk, hogy hol vannak a telepek, és láthatjuk azt, hogy egyfajta pontok alakulnak ki enklávék, amelyek palesztin területek, és amelyek nem kapcsolódnak semmilyen módon, semmilyen út által. És ez nem csak problémát jelent a helyi lakóság számára, hogy eljussanak A helyről B helyre, tehát egy 5 perces út is két órás úttá válhat. Ez politikai problémát is eredményez, hiszen sokkal nehezebb így egy összefüggő palesztin területet létrehozni, hogyan lehet így egy államot létrehozni, hogyan lehet egy életképes palesztin területet létrehozni úgy, hogyha fel van ö, aprózódva a terület. És a helyek is így látják mindezt. Lényegében, ami történik, és a delegációban mindenki ezt megerősítette. Most igazából lehetetlenné fog válni az, hogy létrejöjjön a 67-es határok alapján egy palesztin állam, akkor, hogyha most nem teszünk semmit. A kérdés az az, hogy mi az alternatíva. Az alternatíva az eh, egységes állam, de az egységes állam életképes lenne-e úgy, hogy népesség tudjon élni hosszú távon. Kelet-Jeruzsálemben Kelet-Jeruzsálemben például nagyon nagy nyomás az oktatás irányába. Nincsen elég oktatási hely, nincsen palesztin oktatási hely Kelet-Jeruzsálemben, nem igazán költenek a helyi hatóságok erre az izraeli állam irányítja persze ezeket Kelet-Jeruzsálemben, tehát nem igazán adnak szolgáltatásokat, elmítettem már a telepesek problémáját nem csak Kelet-Jeruzsálemben, hanem a régi városban is, amely nagy feszültségeket eredményez. Két részre osztható a látogatás. Az első része a látogatásnak eléggé pessimista volt, és a látogatás közepetáján a harmadik naptól kezdve a palesztin törvényhozó tanácsban azt hallottuk, hogy aláírják Kairóban a megbékélési megállapodást, és rámutattak arra, hogy korábban is már hallottuk azt a külügyminisztert, hogy folynak tárgyalások, de nem gondoltuk volna, hogy ezt sikerül majd lezárni. Minden uh, uh, politikai képviselője létre volt, uh, lejelen volt ezen a találkozón, és megerősítették, hogy ez a megállapodás megszületett. A kérdés, amit feltettek számunkra az az, hogy Európa hogyan fog majd erre reagálni. El fogja elfogadni -e ezt Európa hogyha választásokat tartanának, akkor Európa elfogadná-e az eredményét, vagy azt teszik-e, amit 2006-ban tettek, és elvetik az eredményt. El kell mondjam, hogy figyelembe azt, amit Egyiptomban történt, ami Tunéziában történt, nem igazán tudtuk előre látni azt, hogy, hogy Európa ne fogadná el a legitim választások eredményét. Remélem, hogy igazam van ebben a tekintetben, és remélem, hogy Európa nem fog ismételten elkövetni ugyanazt a hibát. De ez a fajta optimizmus, ez a hangulatváltás, ez egyértelmű volt, de ez nem, fel, nem változtatja meg a helyszíni feltételeket, és eh, ahogy eh, a tanácsi közlemény is kimondta tegnap, a folyamat még mindig meg van bénulva, meg kell vizsgálni azt, hogy Európa hogyan tudná eh, kicsit felrázni ezt a helyzetet. Nagyon fontos ebben a közleményben az véleményem szerint, hogy az a közlemény, amit Obama is kiadott, az nagyon fontos. Tudom, hogy vannak fenntartások azzal kapcsolatban, hogy nem mondott semmit se a telepesekről, de Európa tegnapi nyilatkozata viszont beszél róluk, tehát fenn kell tartani az álláspontunkat, előre kell lépnünk minden kérdésben. Azt is el kell mondani, hogy a külügyminiszter a palesztin külügyminiszter, akivel találkoztunk, egyetlenül tette számunkra azt, hogy abban reménykednek, hogy az ensz is előre jutnak szeptemberben, szeretnének tagságot az ENSZ-ben, és egyeteműen kimondta azt is, hogy nem megváltozhatatlan ez az időpont. Hogyha komoly tárgyalások zajlanak a határok kérdésében, akkor persze ezt az időpontot is el lehet mozdítani, ezt az információt már átadták egyébként az érintett feleknek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelzés annak irányába, hogy van egyfajta rugalmasság abban, hogy, hogy sikerül előre mozdani a helyzetet. Mert a palesztinok közül egyik sem, akivel találkoztunk, nem gondolta úgy, hogy lehet békés jövőjük, akkor ha ne tárgyalnának Izraellel. De azt is kérték tőlünk, hogy emlékezzünk arra, hogy a palesztinoknak is biztonságra van szükségük. Nem élhetnek egy olyan helyzetben, amikor bármely pillanatban megtámadhatják őket. Tehát ez egy kétoldalú folyamat, a békének, a kölcsönös elismerésen, a kölcsönös biztonságon kell alapulnia, és szerintem ez egy olyan dolog, amit valóban figyelembe kell vennünk. Azt is el kell mondanom, mindjárt befejezem, a francia ügynökség jelentéséből azt hallottuk, hogy egy fata vezető azt mondta, hogy nem hajlandóak elindulni a független egyoldalú függetlenség irányába. Hát ez egy kicsit más, mint az ENSZ tagság keresése, de ezt már meg kell megvizsgálnunk. Végezetül azt mondanám, hogy két dolgot mondanék, de két dolog fontos. Először is a jelenlegi körülmények között lényeges az, hogy a parlamentnek legyen egy mechanizmus arra, hogy nyomon kövesse a helyzetet. Én ezt jav- azt javaslom, azt javaslom, hogy az AFET a közel-keleti munka csoportnak adjon a mandatumot arra, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet és jelentsenek vissza, de viszont a parlamentnek magának is meg kell ezt vitatnia a folyamat kapja. Meg kell vizsgálni a béke folyamatot. Vannak szélesebb témák is, de ez nagyon fontos ez a parlamenti képviselők számára, hogy beszéljenek erről, akár egy állásolást is megfogalmazzanak az álláspontjukkal kapcsolatban, mert az Európa szerepét megerősíteni a tárgyalások során a kvartetben, és úgy gondolom, hogy ez sokat segítene a palesztinnak és az irányoknak. Mielőtt megnyitnám a vitát, azt hiszem, hogy helyes és hasznos lenne meghallgatni Helga Schmidt asszony eh, napra készebb információkkal szolgálhat a régió eseményeiről. Ezután, aki szót kér, nyilván jelentkezik. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, és köszönet, hogy meghívtak, és lehetőséget biztosítanak számomra, hogy hozzászóljak a témához. Több megjegyzésre szeretnék reagálni és válaszolni. Előre bocsátanám, hogy sok megjegyzéssel egyetértek. Van egy olyan téma, amivel nem értek egyet, hogy a kvartett már nem működik. A kvartett nem halt meg, az EU esetében ugye nem a, a, azt értük el a kvartettel, amit el akartunk érni. Ezt majd részletesebben is be fogom mutatni. A, ahhoz, hogy a kvartett újra működjön, ezért februárban volt egy ülésünk a főképviselő szervezésében Münchenben ennek az ülésnek a célja az volt, hogy egy nyilatkozatot állítsunk össze, a quartet állítson össze egy nyilatkozatot, és így a felek vissza tudjanak ülni az tárgyalóasztalhoz. Ez februárban történt, amikor az egyiptomi és más afrikai országban megindultak a, az események, és ezért mindenki úgy gondolta, hogy nem ez a megfelelő idő, és ezért inkább több ülést szerveztek az Izrael és a palesztin oldalról is a kvartett kereteiben. Meg tudjuk azt, hogy ők hogy gondolják a tárgyaló asztalhoz való visszaülést. Több kört lefolytatunk már, izraeli-palesztini oldalon is, nagyon jó ülések voltak ez, hely, helyszínen, a régióban, Brüsszelben is. Az az első alkalom, hogy ez előfordult a kvártét ülést kétszer is el kellett, hogy halasszuk, de holnap lesz Párizsban ülésünk, és holnap fogjuk értékelni az utóbbi, legutolsó fejleményeket, és hogy hogyan lépjünk előre. És biztos, hogy alkalmunk lesz arra, hogy kihasználjuk azt a lehetőséget, amit a, ön is említett, amit Obama elnök tartott beszédet. Washingtonban voltam a főképviselővel múlt héten még az elnöki beszéd előtt. A Jordán király is ott volt. Nagyon fontos időpont volt ez, és a főképviselő ki is emelte a washingtoni döntéshozók számára, hogy egy fontos üzenetre van szükség, és nagyra értékeltük, üdvözöltük Obama elnök beszédét. Különösen azt, hogy utalt a 69-es határozatra, illetve mindkét oldal számára fontos a biztonság, kiemelte az aggályokat is, és nagyon fontos a Jeruzsálem és a menekültek témájának a rendezése. Az EU pozíciója, és ez fontos külügyi miniszteri ülés volt tegnap. Ezzel foglalkozik a következtetésekkel. A következtetések megállapítják, megerősítik, hogy sürgősen közvetlen tárgyalásokat kell szervezni. Szeptembert említette, és az izraeliek azt mondták, hogy ez a szeptemberi határidő nem kőbevésett. Pontosan ezt hallottuk mi is a tárgyalás vezetőjétől. Az ő értékelése is az volt, hogyha szeptemberre beindul a tárgyalási folyamat, akkor véleményük szerint nem kell közülés előmenni. Az EU célja az, hogy a kvartetes partnerekkel együtt segítsük a partnereket, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz. Ez azért is szükséges, mert nagyon sok témát csak tárgyalásos keretben lehet megoldani. Nem csak határőrizetről van szó, hanem víz, biztonság, sok más kérdés, vagy elektromos áram. Azt is tisztáztuk, hogy az mindkét oldal esetében nem tartjuk megoldásnak az egyoldali lépéseket. Az EU véleménye egyértelmű, a tanácsi következtetésekben többször is ismételjük ezt, hogy illegálisak a betelepedések, tegnap is megismételték ezt a sajtónyilatkozatban. De ahogy mondtam, az egyoldalú mozgásokat nem tudjuk támogatni, úgy gondoljuk, hogy tárgyalásos megoldást kell találni. Tegnap, ahogyan is mondta, a palesztinai felek nyilatkozata történt meg, ismeri az EU véleményét, mi folyamatosan támogatjuk a békefolyamatot, és sokszor üdvözöltük Egyértelműen kimondtuk, hogy ez egy fontos lépés volt eh, a két államos megoldás felé, de a mi véleményünk az, hogy a feleknek az erőszakmentesség elvét tiszteletben kell tartania, illetve a múltbeli vállalásokat, megállapodásokat, amiben beleértendő Izrael létezéshez való joga. Még egy dolgot említenék, nem akarok hosszasan beszélni. úgy gondolom, hogy a palesztin felek is ezt nagyra értékelik, hogy mi vagyunk a leginkább állandó donorai a palesztin lakosságnak, kb. 500 millió eurót biztosítunk számunkra a költségvetésből évente, beleértve a palesztin menekülteket is az UNRWA-n keresztül. Ez a két oldalú tagállami támogatásokhoz képest plusz pénz. Azt is el szeretném mondani, hogy a nyitás, gázai nyitásra is kell foglalkozni. A gázai helyzet még mindig aggályos, de a főképviselő elment a helyszínre, a külügyminiszterek közül elsőként, és már kétszer is ott járt. Folyamatosan felhívjuk a, nem csak arra a figyelmet, hogy engedjék be a humanitárius támogatást, hanem változtassák meg a politikájukat, és a Gáza kapjon lehetőséget a tényleges változásra. Támogatásunkat felajánlottuk a palesztinok számára. A határátlépési pontok tekintetében, és hogy segítsük a palesztineket a kötelezettségeik ellátásában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Többen kértek szót. Első, Atkins képviselőtesség. Um, Elnök úr, hát az a megtiszteltetés jutott, hogy két delegációban is benne voltam, a Kelet-Jeruzsáleme és Gázai delegációban is. Szeretnék de rossz kollégának gratulálni ahhoz, hogy jó helyen volt, jó időben. Sajnálatos módon nem tudtam részt venni ezen a látogatáson, mert akkor voltak a választások Nagy-Britániában. Számos ö, ö, dolog ö, hangzott már el, támogatom de Darusszal a teljes mértékben. Amikor legutóbb ott voltam, akkor Esrai doktor azt mondta nekünk, ő egy palesztán, palesztin keresztény, ő azt mondta, hogy most már utolsó órában vagyunk, és ez egy nagyon döntő dolog annak tekintetében, és amit Darossa úr elmondott. Amit szeretnék hallani, és szerintem a bizottság ezt érti, nem tudom, hogy a parlament érti-e, hogy minél kevesebb szerepet vállal az EU, illetve a parlament, és minél kevesebb pozitív szerepet vállal a parlament, és nem csak beszél, akkor nem fog semmi sem történni. Azzal vádoltak bennünket, hogy fizetünk, viszont nem játszunk szerepet. Az előttem szólóval nem értek egyet a kvartett tekintetében. A kvartett igazából nem játszik szerepet, de általánosságban egyáltalán semmilyen lényegi szerepet nem játszik. Viszont mi tudunk lényeges szerepet játszani, és kell is. Engem az aggaszt, elnök úr, hogy a parlament megosztott. És különböző nyomás van Izrael részéről, és elutasítanak bármilyen fajta állásfoglalást, amit mi megpróbálunk kiadni. Nagyon fontos az, hogy Izraelt megerősítsük létezésében, de ugyanilyen fontos az, hogy a palesztinakat is biztosítani kell arról, hogy nekik is van jövőjük azokkal, akikkel találkoztam a Hamas részéről, akikkel nem lehetne beszélnünk, mert ők terroristák, mégis figyelemre méltó emberek, mert egyetemű elképzelésük vannak azt illetően, hogy mit szeretnének tenni politikai szempontból, és a FATA tekintetében az a reményünk, hogy itt is erőlépés fog történni. Viszont Izraelre most kell nyomást gyakorolni, hogy megértsék azt, hogy amit Obama mond, az meg fog történni. Meg kell érteniük azt, hogy a, a falakat meg kell szüntetni, és Gázának meg kell kapnia a hozzáférést, amire szüksége van, és minden palesztin mozgását biztosítani kell. Amikor legutóbb ott jártam Dél-Afrikába, egy diplomata azt mondta, hogy ha azt hitték, hogy az apartheid rossz volt Dél-Afrikában, akkor jöjjenek ide és nézzék meg, hogy itt mint van ebben a régióban. Végezetül elnök úr, egyetértek abban, hogy valóban nagy vitára van szükség, pozitív eredményekkel, egyértelmű politikai elmutatásokra, meg kell nézni, hogy a finanszírozás, a kereskedelem, bármi is legyen az, egyértelmű politikákra van szükség, és mindenképpen szerepvállalókká kell kell válnunk, és nem csak fizetnünk kell. Itt van az esély, nem szabad elszalasztani. Grazie. Köszönöm. Auken kollega, zöldek. Köszönöm szépen, a delegáció tagja voltam, és alelnöke vagyok ennek a delegációnak, a palesztin delegációnak. Támogatok mindent, amit Derasza úr elmondott. A terroristákról beszélve itt újra emlékeztet minket arra, hogy hol vagyunk, amikor az Egyesült Államok erősített a vagy támogatta a tárgyalásokat, ugyanakkor terroristák voltak, és még ez csak egy zárójeles megjegyzés. A bizottságtól, nem, a tanástól azt kell kérnünk, és Eston asszonytól, kérdezzük meg, hogy Ugye a tegnapi nyilatkozat nagyon jó, de amikor azt mondja, hogy itt az idő, a, ez elhangzott, vagy a szerepel nyilatkozatában, amit mi, vagy önök béke folyamatnak neveznek, az csak támogat és, és segítette az betelepülés, ez folyamatosan megy, és minden egyoldalú lépést megtett Izrael, a betelepülés egyoldalú. A fal építés egy oldalú. Ahogy föladták Gázát, az is ugyanaz. Úgyhogy kiváló lenne, ha összeülne a két fél, de ne felejtjük, hogy jogokról nem vitatkozni kell, és itt ugye az nemzetközi jogra kell, hogy gondoljuk. Meg kell, hogy szüntessük a betelepülést, és akkor utána le, beszélhetünk a menekültekről, stb. De nagyon fontos, hogy tárgyaljanak ezekről a kérdésekről. Végső megjegyzésem, hogy az idő már letelt, most már tényleg nincs több idő, és az egyállamos megoldás borzasztó lenne. Sok palesztinál találkoztunk, akik úgy gondolják, hogy ez működne, hiszen úgy gondolják, hogy az EU most először választ adna a kötelezettségeire és az emberi jogok megszegés ellen föllépne. Lehet, hogy ez korrekt, de az biztos, hogy évtizedeken keresztül erőszakos cselekmények történtek, és a nem erőszakos mozgalmak nem lesznek sikeresek, hogyha nincs két államos megoldás hogyha mi csak folyamatosan azt mondjuk, hogy tárgyalni kell, stb., akkor nem igazán egy lépéssel sem mozdítjuk előre a témát. Mit is kell tennünk? Hogyha most elfogadjuk az akát, úgy hallottam, hogy ez többséget kapott, az csak egy kis kanálnyi hozzáadásunk a témához, hogyha ezeket az eszközöket nem használjuk, és ugye ezek nagy azok, akkor elveszítjük az EU imázsát az egész régióban, hiszen az egész EU-ban kell, hogy érvényesítsük a mi standardjainkat. Köszönöm, kedves kollégák! Nem túl szimpatikus, amikor felhívom a figyelmet arra, hogy röviden szóljanak hozzá. Fél hétkor kell, hogy lezárjuk az ülést, de még öten akarnak hozzászólni, plusz a válaszra, gondolom rövid válaszra is lehetőséget kell adnom de rossz számára. Kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Brock képviselő. Elnök úr, hadd tegyek néhány megjegyzést. Schmidt asszonynak feltenném a kedvenc kérdésemet, mégpedig azt, hogy az Európai Unió mikor dönt arról, hogy egyenrangú szerepet játszik a kvartetben az USA-val, és nem csak egy alárendelt szerepet úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, ami a probléma megoldását illeti, de az egész régiót illető is az a legfontosabb, hogyha Európa és Amerika egyforma szerepet játszanak a kvártetben, akkor alakul egyfajta hitelesség, és így a folyamathoz így megvalósul a megfelelő biztonsági garancia is, amit mindkét fél elfogad, ez is nagyon fontos. Azt is látni kell, hogy a biztonsági garanciák így is problémát jelentenek. Beszélhetünk arról, hogy a Hamas miért úgy viselkedett a gázövezetben, ahogy. Erről különböző véleményünk lehet. De amíg van egy erős oldal palesztin részről, hogy nem ismeri el a zsidó állam létjogosultságát, akkor az ő oldalukról is probléma van. Az is igaz, hogy kritikát gyakorolunk Izrael telepesi politikájával kapcsolatban, ez is nagyon nehéz probléma, és ezért hangsúlyt kell fektetni arra, hogy olyan folyamat jöjjön létre, amelyet mindkét fél támogat, a mindkét fél részéről megfelelően kell tekinteni ezt a folyamatot, és ennek az a feltétele, hogy együttműködjünk az Arab Ligával, az arab államokkal, és és remélhetőleg más országban is hasonló demokratikus fejlemények alakulnak ki, mint eh, Egyiptom. és lehet, hogy lesznek olyan gondok, amiket még nem ismerünk Izrael kapcsolatban, még Izrael sem ismer, és lehet, hogy ez biztonsági eh, aggodalmakra adhat okot. Nagyon sürgősen meg kell oldani ezt a problémát. Köszönöm szépen! Kollega Kill Nielsen, alla parola. Kill Nielsen kollégászó. Si, de me donner la parole. Euh, Köszönöm, elnök úr. Megállapíthatjuk, hogy Derossa úr javaslata kiváló, vitára van szükség a parlamentekkel, parlamente hosszú vitára lesz szükség ez a folyamathoz, úgyhogy támogatom a javaslatát. Néhány megjegyzést tennék csak. A problémák megoldása, Brokor is mondta, hogy ez a a számára szükséges, de úgy gondolom, hogy az egész világ számára szükséges ez azért, hogy nyugodtak és stabil életet élhessünk a mi régiónkban, a mi városainkban. Csatlakoznék ahhoz is, hogy az Európai Unió elveszti az arcát, és szerintem ez már folyamatban van amikor azt látjuk, hogy a civil társadalom hogy kell, hogy kezelje a problémát, azért, mert mi nem végezzük el a saját munkánkat, akkor ez a bolykott kampány, a BDS kampány a gyarmati termékek ellen, például Franciaország esetében, úgy gondolom, hogy ez is mutatja, hogy az EU nem tudja biztosítani a termékek nyomon követését az EU-izraeli társulási egyezmény keretei között, vagyis nem tudja tiszteletben a nemzetközi jogot és a Genfi egyezményt. Itt már tényleg ezt nem fogadják el a polgárok, és a gázai probléma esetében is ez eh, érvényes. A több alkalommal voltak ott kollégák, humanitárius szempontból elfogadhatatlan a gázai övezet blokkolása. A lakosság több mint 60%-a kiskorú gyerek, és ők fizetik meg azt az árat, hogy 2006-ban valaki valamit megszavazott. Ez abszolút aberrált helyzet. Joguk van nekik is, hogy megfelelően a fiatalok életét élhessék. És annyit mondanék, hogy az a flotta, amiről tavaly hallottunk, úgy tűnik, hogy Izrael egy bizonyos módon reagált erre, és egy kicsit könnyedebbé tette ezt az elzárást, Hát ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy jelenleg 15 hajó készül, indul a Gáza irányába több európai országból. Franciaországban a hajó a békért, a hajó a Gázáért hatalmas népi támogatást kap, sok fontos személyiség, színészek, tehát nem csak politikusok, hanem újságírók, stb támogatják, hogy a, Black, a gázai probléma megoldódjon. És ezért remélem, hogy Ásán asszony és a szolgálata mindent megtesz azért az izraeli hatóságoknál, hogy biztosítsák azt, hogy ne legyen tömegmészárlás, ne legyen agresszió a pacifista militánsok ellen, akik nem erőszakkal lépnek fel, csak egyszerűen szeretnék elérni, hogy a gázai jövezet hozzáférhető legyen. Gomez képviselő, Neiser és utána Morvai Krisztina. Kérem, hogy egy perc, maximum másfél percben szóljanak hozzá, mert egyébként nem lesz idő a válaszra. Rövid leszek, támogatnám ezt az elképzelést, szervezünk vitát, vegyen részt rajta Aston asszony, vagy bárki más, és a parlament foglaljon állást. Itt az ideje annak, nem engedhetjük meg magunknak, hogy továbbra is ez a helyzet fönnálljon. Az úgynevezett arab tavasz előkészítette a helyzetet Izrael számára. Most nem Izraelről van szó, de mégis Izraelről kell, hogy szól legyen. Ha semmi nem történik, akkor muszáj lesz Izraelről beszélni, úgyhogy a tanástól követeljük azt, hogy vállalja ezt a szerepet. Nem csak az egyenjogúságról van szó, hogy a kvartetben egyenjogúak legyünk az USA-val. Nem vezető szereplő van szó, mit tettünk például a Velencei nyilatkozattal, ez egy új játékszabályt állított fel, és Európának ezt meg kell tennie. Ez a mi biztonságunkról is szól, de Izraelről és Palesztináról elsősorban. Köszönöm. Neiser képviselő. Önél szó. Köszönöm szépen. Én is tagja voltam ennek a delegációnak, és nagyon sok részletet fel tudnék sorolni, amely megmutatná azt, hogy a, egyre brutálisabb lett az elüldözés, egyértelmű az, hogy a humanitárius helyzet egyre, egyre rosszabbodik. Úgy vélem, hogy az ENSZ független jelentése egyértelmű jelzés erről. Úgy vélem, hogy most már az Európai Parlamenten a sor, Nincs kedvem parlamenti képviselőként azon gondolkodnom, hogy most a kvartet legyen erősebb, vagy a tanács legyen erősebb. Szerintem a saját szerepünket kell játszanunk, és egyetemű álláspontot kell elfoglalnunk, mégpedig időben. Szeptemberben döntést hoztunk az ENSZ-nél, és Európának is álláspontot kell kialakítania, mert elveszítjük a hitele, hitelességünket az arab világgal szemben, hogyha most ebben a történelmi pillanatban Palesztinának nem segítünk, akkor, hogyha a Hamas és a Fatah között egy béke folyamat indult meg. Itt egyértelmű álláspontot kell elfoglalnunk. Grazie molte. L'ultimo intervento. Morvai. Köszönöm utolsó felszólás Morvai képviselő. Uh, Köszönöm szépen, kevés az idő, ezért egy tényszerű kérdést szeretnék föltenni a külügyi szolgálat képviselőjének, mondom Eston képviselőjének. azt mondja, azt említette, hogy az Európai Unió más szavakkal az európai adófizetők 500 millió eurót fizetnek évente támogatásként a palesztin emberek számára. A kérdésem az, hogy Izrael állama fizetett kárterítést azokért a károkért, amelyeket az Izrael állam, izraeli állam okozott az Európai Unió valaha is követelte, hogy az izraeli állam fizessen az állattal okozott károkért, hiszen a nemzetközi törvények jogot megsértette, például az illegális támadással, gázai támogatás támadással, vagy pedig ez egy valamilyen hallgatagos szabály, hogy az európai tanárok, ápolónők és tűzoltók kell, hogy fizessenek azoknak az iskoláknak és más közintézményeknek az újjáépítésért, amelyeket Izrael állama lerombolt. Egy, la, la... Következtetések. Nagyon röviden, kettő perc, másfél perc, Derossa úr és Schmidt asszony. Schmidt asszony, öné a szó, és utána Derossa úré. Very uh, briefly, because we have to close yeah. it. Röviden. Uh, okay. So... Nagyon-nagyon rövid leszek. Brock úr kérdésre válaszolva, az Európai Unió mikor vállalja a vezető szerepet? A kvartett négy szereplőből áll, az USA, EU, az ENSZ és Oroszország. Úgy gondolom, hogy a vezető szerepünk akkor mutatkozik meg, amikor Európában találkozik a kvartett, amikor az USA-ban, akkor az USA eleje mutatkozik meg. Ez a formális válaszom. Egyértelmű az Európai Unió álláspontja már 2009-ben. Most is azt mondtuk, hogy a megbékélés a legfontosabb, most a végrehajtás szerepe a lényeges. Úgy gondolom, hogy most a kvartetet ilyen, most kell beindítani. Brok úrnak igaza van abban, hogy mindkét felet le kell ültetni, mindkét eh, felet meg kell győzni, és ezért az unilaterális lépések nem fognak tovább vezetni. A kártérítés kérdésében Izrael és ki volt téve a gázévezetből érkező rakétatámadásoknak. Ez egy olyan oldal, amit gyakran elfelejtünk. La conclusione. Yeah, uh, thanks very much. Következtetések, igen, köszönöm nem akarok nem megfelelő kijelentéseket tenni, az izraeli kárterítés. Az én véleményem az, hogy Izrael fizetett az ENSZ-nek a gázai károkért a két évvel ezelőtti háború során. Az Európai Unió nem kompenzációval foglalkozik, hiszen a palesztin fél kell, hogy kérje a kárterítést ilyen esetekben véleményem szerint. A Hamas kérdése, ezzel is foglalkozni kell. A Hamas nem egy, egy sejtes szervezet, mint minden más szervezet, ben vannak politikusok, terroristák, vannak olyanok, akik az egyik szervezetből a másikba átállnak, stb. Ez egy mozgalom, amely folyamatosan fejlődik. Az a tény, hogy a folyamatokra szóló egyezményt aláírták, ez is ez bizonyítja. Tehát nem feltétlenül kell velük tárgyalni, de beszélnünk kell velük azért, hogy a folyamatban ők is kialakíthassák azt a nyelvezetet, amire tényleg szükség van ahhoz, hogy Izrael jövőjét biztonságos, stb. biztosítani lehessen. Egyébként nem vagyunk komolyak, hogyha nincs vállalásunk, nem vagyunk komolyak. Ezt fontos kimondani. Végül teljes mértékben támogatom a tanácsi nyilatkozatot. Kétségtelen, hogy erre szükség van de szeretném, hogyha a tanács legalább egyszer kimondaná, hogy az a 6000 palesztin gyerek, akik izraeli börtönben vannak, őket is ki kell szabadítani, úgyhogy egyensúlyjal kell megközelíteni ezeket a kérdéseket. Shelley és a családját támogatom, ha meg kell adni a lehetőséget, hogy hazamenjenek, de humanitárius aggályt minden, mindkét oldalon említeni kell, és a hadbíróság elé állítják ezeket a gyerekeket, ők is, őket is ki kell szabadítani. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a figyelemért, a jelenlétért. Holnap kilenckor találkozunk.